Ja, guten Morgen, meine... Jó reggelt kívánok, hölgyem és uraim! Ma én vezetem az ülést, és Hübner asszony, az elnök asszony szeretném kimenteni, aki közlekedés technikai okokból kifolyólag nem tud lenni, később ma csatlakozik hozzánk. Nagyon örülünk annak, néhány látogatót üdvözölhetünk itt körünkben, John Cummins urat, aki az elnöke a dél-kelet ír önkormányzatnak, aki szeretne itt tájékozódni, üdvözölünk még egy látogatói csoportot is, a 100 tartományi parlament Európa Bizottságának tagjai vannak itt. Még egyszer üdvözlünk minden vendéget, minden látogató csoportot. Köszönjük szépen, hogy itt vannak a mai ülésünkön. Aztán különösképpen nagy örömömre szolgál, hogy a mai fő matadort üdvözölhetem. Méghozzá a mi, a mi regionális biztosunkat, Johannes Hán urat. Üdvözlöm szeretettel, Hán úr, üdvözöljük tehát ezen a mai ülésen több mindent szeretnénk önnel megvitatni ma délelőtt. Azt gondolom, hogy ön alapvetően egyetért a parlament álláspontjával, és talán meg is van elégedve velünk. A, legyen szó a Sánchez jelentésről, vagy pedig a struktúrális politikák 2013 utáni jövőjéről szóló jelentésről. Nagyon izgatottan várjuk, hogy ön hogyan reflektál a parlament útmutatásaira vagy ajánlásaira. Várjuk az előadását, utána pedig megnyitom a vitát. Tessék, biztos úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást, hogy ma délelőtt itt első állásfoglalást, tehát eszmecserét folytathassak önökkel. Ami az időzítést illeti, hát most úgy van, ahogy van, jó lett volna, jó lenne, ha beszélnénk a pénzügyi keretről is, de azt hiszem, hogy túl korai az idő erre. De azt hiszem, hogy a tartalmi perspektívákról sok mindenről lehet eszmét cserélni, már ma délelőtt is. Ezt a lehetőséget közösen meg kellene ragadnunk, nagyon szépen köszönöm minden jelentéstevőnek az elmúlt hónapokban. Kiváló munkát végeztek. Márkusz, veled nagyon sokat dolgoztunk. A következő jelentések készültek el a regionális politika jövőjéről. Szeretném tehát megköszönni mindenki munkáját. Alaposan elolvastam ezeket a jelentéseket. A szolgálatom is alaposan tanulmányozta a jelentéseket. Nagy érdeklődése kísértük figyelemmel a parlamenti vitákat is. És ezek nagyon fontos hozzájárulások a bizottsági belső vitákhoz. Arról van szó, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni a kohéziás, kohéziós és regionális politikát. Egy Nyitott fülekre találtak nálunk, ha úgy tetszik, sok párhuzamosság mutatható ki az önök és a mi munkánk között. Mint említettem, jövő héten bizottságként a több éves költségvetési tervről fogunk egy dokumentumot bemutatni június 29-én vagy 30-án. Nem számítunk kérdésekre a makroökonomiai helyzete helyzetek kapcsolatban minden tagállamban. Nagyon nehéz, súlyos költségvetési tárgyalások elében nézzünk a következő hónapokban. Remélem, hogy nem évekbe tellenek ezek a tárgyalások, itt nagyban számítok a parlament támogatására, önök is számíthatnak ránk természetesen, is, számítok a régiók támogatására is. Egy dolog azonban világos kell legyen. Ha regionális politikát akarunk megvalósítani, amely megfelel a magas és ambiciózus céloknak, akkor a, ugye a különböző jelentésekben is kifejezték ezt, ha ilyen politikát szeretnénk, akkor megfelelő finanszírozás és költségvetés is kell hozzá párosuljon, vagy társuljon. Kora ősszel, szeptember végén azt mondanám, a költségvetési tervezet alapján elkészítjük javaslatainkat a különböző rendeletekkel kapcsolatban, amelyek a kohéziós politikákra vonatkoznak majd 2014-től. A bizottság egy rendelet csomagot fog előkészíteni, amely valószínűleg a következő elemeket fogja majd tartalmazni. Egy általános rendeletről van szó, egy olyan rendeletről, amely az európai regionális alapról szól, lesz egy rendelet a kohéziós alapról, egy további rendelet a szociális alapról, és végül a területi együttműködésről is lesz egy rendelet. Reméljük, hogy az önök segítségével a tárgyalásokat 2012 végéig, 2013 elejéig le tudjuk zárni. Ez a jelentésekben is szerepelt, ez a célkitűzés, tehát a jelenlegi időszakból le kell vonni a következtetéseket, mégpedig oly módon, hogy a végrehajtásnál a végrehajtásnál bekövetkező késlekedés és figyelembe kell vennünk, ezt csökkenteni kellene ezt a késlekedést, de csak akkor lehet így eljárni, hogyha 2014. január 1-e előtt le tudjuk zárni a tárgyalásokat. Tehát 2013 elején jó lenne, ha mindent tető alá hoznánk. Hogy aztán valóban a tagállamokkal és a régiókkal a különböző fejlesztési, befektetési, operatív projekteket le tudjuk egyeztetni. A tárgyalások informálisan már korábban kezdődnek, de hivatalosan persze akkor lehet csak lezárni a folyamatot, hogyha a teljes elfogadott pénzügyi és jogi keretekről, ha tájékozhatunk, ezek alapján tudunk mi tovább munkálkodni. Nagyon fontos tehát az új időszak kezdete előtt elegendő időt hagyni a végrehajtásra. Azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy 2014. január 1-ével késlekedés nélkül gyakorlatilag zöggenőmentesen át tudjunk menni az új időszakba polgáraink érdekét szolgálnánk, és a régiókat is természetesen. Ezen túl a többi szolgálat kollégáival egy közös stratégiai kereten dolgozunk, amely minden struktúrális alapra vonatkozik. Ezt a csomagot majd az év végén szeretnénk bemutatni. Azt gondolom, hogy még nem zárult le a belső tárgyalássorozat nálunk, ezt őszintén elmondom, de úgy gondolom, hogy a bizottságnak ez a javaslata a társ jogalkotók számára a rendelkezésre fog majd állni. Ami a stratégiai keret átfogó összegző voltát illeti, azt hiszem, hogy fontos, hogy a társ jogalkotók valóban részt vegyenek ebben a folyamatban. központi ügye ennek a keretnek az EU 2020-as stratégia megvalósítása konkrét befektetésekkel, konkrét befektetési projektekkel. Az egyes alapok feladatait pontosabban meg kell határozni, egymás között össze kell hangolni azokat, Éppen ezért nagyon fontos arra utalnom, hogy Gen Queen ír biztos kollégámmal együttműködjünk, hogy valóban a struktúrás alapok kerete és a az innovációs keret között összhang legyen. Itt valóban arról van szó, hogy az innovációs fogalom oly mértékben <coughs> szélesítendő, hogy értelmezhető legyen a regionális politika területén is. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti náluk, kiváltképpen fontos az innováció. Egy intenzív vita egyik eleme itt a tisztelt házban is azt hiszem, hogy nagyon sok intenzív vita, intenzív vita alakult ki, és valóban nagy különbségek vannak a tisztelt képviselők között ebben a házban, ebben a kérdésben. Miről is van szó? Nos, hát velem sem értettek egyet, de ez nem tragikus, hogyha tárgy és tárgyilagos vitát folytatunk, természetesen lehet nézeteltérés. Most ez a kérdés tehát a következő, hogy bevezessünk-e egy köztes kategóriát a régiók esetében, 75 és 90 százalék között ezek az átmeneti régiók, hogy bevezessünk egy ilyen köztes fogalmat. Azt hiszem, hogy a kompromisszum, amely elfogadható, nagyon is észszerűnek tűnik, és azt hiszem, hogy tárgyalásaink alapját képezheti. Mit is, mi is van ezen megfontolás mögött? Európában a régió keretében alapvetően pozitív fejleményekről lehet beszámolni, ha megnézzük, ha GDP-t vesszük alapnak. Mindazonáltal van elég régió, amelynek van mit behoznia, amelyeknek közelíteniük kell az európai átlagértékhez. Eddig egy fő kategóriánk volt, küszöbb értéket, ugye a 75%-nál, az átlagérték háromnegyedénél határoztuk meg ezt az értéket, az ez alatt található régiók, kevésbé fejlett régiók, úgynevezett konvergencia régiók, 75% feletti régiók, pedig versenyképességi régiók. Ez a pénzügyi keretben, tehát a pénzek elosztásában azt jelenti, hogy egy a tíz arányban osztjuk szét a forrásokat. Így lesz a jövőben. Azt gondolom, hogy miután már most fokozatosan, ugye van a phasing out, a phasing in, nem akarjuk, el, nem akarjuk túl bonyolítani ezt a kérdést, tehát itt már a lehetőséget teremtettünk arra, az átmenetre, konvergencia régióból a versenyképességi régióba, abban az értelemben, hogy pénzügyi soft landinget, tehát pénzügyi zöggenőmentes landolást teszünk lehetővé. Azt hiszem, hogy ehhez kérdés nem fér ez a lehetőséghez, ha azon a felfogás, abból a felfogásból indulunk ki, hogyha valaki kinő a 75%-os kategóriából, még mindig nem értük el persze a finist, még mindig csak az európai átlag értéket képviseljük, azt hiszem, hogy folytatni kell ezt a folyamatot, amit az ember elért, megfelelően tovább kell fejleszteni. Aztán vannak olyan régiók, amelyek soha nem voltak a 75% alatt, de 90% felé sem kerültek. Ezek a régiók gazdasági teljesítményüket illetően, a jóléti színvonalat illetően, az emberek jólétét illetően, ezek a régiók azonosnak tekinthetőek, mint azok, amelyek felzárkóznak. A többieknek is végig kell vinniük egy felzárkózási folyamatot, de nem ilyen, van melyik gyorsabban, van melyik lassabban zárkózik fel hogyha 60%-ról jövök föl, 70-re, 75%-ra, sokszor gyorsabban zalik le ez a folyamat, mint például 75%-ról, vagy 85%-ról 90%-ra jutni. De hát ezt is támogatni kell, és őszintén szólva, ma nem teszünk különbséget egy olyan régió között, amely 82%-nál áll, és hogy végletes példát, például London belváros ugye 380% a City, mondjuk ez egy extrém kivétel. Ezért azt gondolom, hogy indokotnak tűnik, hogy itt segítsünk ezeknek a régióknak, hogy ezek a régiók továbbra is erősebben részt vehessenek a felzárkóztatásban. Miért? Mert a regionális politikában két nagy feladatunk van. Elmondom őszintén, kiváltképpen a második. Ezen a kereten kívül nem mindenütt talált megértésre. Az első ugye a hagyományos feladatunk, az ellentéteket kell csökkenteni a régiók között. Segíteni kell az átmeneti régióknak. Ezt a folyamatot kell támogatni. A második feladatunk az, hogy egy olyan eszköz legyünk Európában, amely segítségével az összeurópai projektek, célkitűzések, amelyek az Európa 2020-as programban is szerepelnek, valóban konkrét programok formájában megvalósuljanak. A regionális politika feladata, hogy mi minden területen segítsük például a szegénység elleni küzdelmet, a megújuló energiák elterjedését, az energiahatékonyságot, és a foglalkoztatási helyzeten is javítani tudjunk. Ha megnézzük az alapvető adatokat, kiváltképpen az átmeneti régiókból, ezeket megnézzük, hát azt hiszem, hogy valóban jó, és indokolt, hogy itt is segítés, segítséget, támogatást nyújtsunk a felzárkózási folyamatnál. Az úgynevezett versenyképességi régiók sem állnak meg, tovább fejlődnek, nem stagnálnak. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy igenis indokolt az, hogy ezt a folyamatot támogassuk. Mind azoknak szeretném mondani, akik úgy gondolják, hogy ez pluszköltséggel jár, még egyszer szeretném ezt kifejteni. Különbséget kell tenni a büdzsé között, és a politikai koncepció között. A politikai koncepción belül mi, vagy én azt az álláspontot képviselem, hogy kell megfelelő építmény és a források, eszközök átcsoportosításával az átmeneti régiók finanszírozását garantálni lehet. Igazából függetlenül attól, hogy a költségvetés abszolút számokban mit is jelent. Azt gondolom, hogy ezen előirányzaton belül vannak források az átmeneti régiók számára. Ezek rendelkezésre állnak. Éppen ezért szeretném a tisztelt képviselőknek, az országoknak, az országok képviselőnek elmondani, hogy minden ország többet kapna, ha lennének átmeneti régiók, mint ha nem lennének átmeneti régiók. Azt hiszem, hogy ez persze a kiindulási ponttól, a költségvetés kiindulási pontjától függ, de ha vannak átmeneti régiók, akkor az országok egyszerűen többet kapnak. Tehát még egyszer, különbséget kell tenni a költségvetés és a politikai koncepció között, differenciálni kell. Valóban arról van szó, hogy ki kell egyenlíteni az érdekeket egy egyensúlyt kell teremteni. A régiók támogatása nagyon fontos, és ne felejtjék el, hölgyem és uraim, hogy ez 30 millió EU állampolgárt érint, hiszen ők ö, kedvezményezettjei ezeknek a támogatási formáknak. Azt hiszem, hogy még lesz lehetőségünk erről beszélgetni, vitát folytatni, szívesen állok az önök rendelkezésre. Zárásképpen Markus Piper mellett szeretnék Stavrakakis kollégának, Nikolásik Sánchez Schmidt kollégáknak köszönetet mondani az elmúlt hetek, hónapok jelentéseiért. Köszönöm szépen az ott megfogalmazott gondolatokat, amelyeket önök nagy többséggel támogattak. Köszönöm szépen, hogy nagyon fontos munkát végeztek, hiszen a mi tervezeteinkre adott reakciójuk nagyon fontos mértékben járulnak hozzá a mi munkánkhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Johannes Hán úr, biztos úr, nagyon sokan kértek szót. Először koordinátorok, Arról beszéltél, hogy egy észszerű kompromisszumot találtunk. Én úgy tudom, hogy csak csütörtökön szavazunk a penáris ülésen. Nem tudom, hogy milyen kompromisszumot találunk majd. Azt gondolom, hogy a, kategó- az id- vagy a köztes kategór- kategória még nem tisztázott. Sajnos vissza kell magam fognom, hiszen elnök, elnöklöm ezt az ülést, tehát én most nem annyira szólhatok. Először a néppárti koordinátor, Van Nistelrooy úr kapja meg a szót. Onder uw rol als eh, president vandaag van deze regievergadering. Nee, even, even. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt állapítom meg, hogy eh, azok a rendeletek, amelyekről eh, vitát folytattunk, ugyanolyan formában vannak, a különböző szociális, regionális, kohéziós alapok szabályozásáról van szó, illetve a stratégiai keretről is együtt döntés lesz, ennek nagyon örülünk. Elnök asszonyunk, Hübner asszony már intézett önhöz levelet, Első eset ez, hogy a többi alapot azonos keretek között fogjuk működtetni a 2020-as stratégia érdekében. Hangsúlyozom ennek a fontosságát, ugyanis jelenleg a regionális politikák keretében nem folyik egyeztetés magukkal a régiókkal. Amikor a 2020-as stratégiáról beszélünk, csak úgy érintőlegesen vesszük fel a kapcsolatot magukkal a régiókkal, és mindez a kohézió és a szektorok kiszélesítésének hatékonyságára kihat. Én már a múltban is hangsúlyoztam annak a jelentőségét, hogy partnerség, előzetes partnerség alakuljon ki a régiókkal. Hogyha ez így lesz, akkor ennek körülni fogunk. Másfelől csak egy lépésre vagyunk egy kiemelt vitától az Európai Parlamentben, amelynek keretében a különböző nézőpontokat ütköztetni lehetne, de mindenképpen jó kiindulási alap az, amit ön ismertetett. Van itt egy dolog, ami egy kicsit aggaszt bennünket, különböző információkat hallunk itt-ott. Az Európai Bizottságnak azonban nincs még hivatalos javaslata a Gerriga jelentés kapcsán, illetve a Súrszak Bizottságban is folyt a vita a köztes kategóriáról sokat beszélünk, nem tudom, hogy milyen lesz ez de eh, fontos, hogy eh, papíron pontosan eh, ismertetett javaslatról folytassunk vitát. Én még ilyen javaslatot nem láttam. Tudom, hogy politikai nehézséget jelent ennek a megfogalmazása az önök számára kompromisszumra van szükség, E, nyilván jól látja ön is, hogy ez a köztes kategória nem lehet szabad pályán mozgó elektron, ennek teljesen beláthatatlan következményei lennének. a régiók közötti szolidaritás e, miatt e, nagyon nagy kár lenne, hogyha a kettes célkitűzést feláldoznánk. Következésképpen, hogyha azt mondjuk, hogy egy projekt sem az egyes, sem a hármas célkitűzésbe nem illik bele, akkor kell találni egy megfelelő formát a támogatására. Szerintem ezt kellene alaposan megfogalmazni mindenképpen mind a két megközelítésnek érvényesülnie kell. Er ligt dat we dan opnieuw nog eens even uh, hier u uitnodigen om te kijken hoe we er dan op ingaan. Még egyszer eh, nyilván meg fogjuk Önt hívni, hogy eh, tovább mélyítsük a vitát erről a témáról. Pontos kereteknek kell létrejönniük annak érdekében, hogy érdemi befektetések történhessenek. A 2020-as ICT és közlekedési projektek mindenképpen megvalósítandók. Lehet, hogy csak a nyári szünet végére fogunk világosan látni nem szeretnék minden témára most kitérni, Eh, viszont eh, hadd említsem meg, hogy eh, tervezzük a szomszédsági politika értékelését is, és úgy tűnik, hogy ez a szomszédsági politika alapvetően a demokratizálódást, a demokrácia megerősítését célozza, dészak afrikai friss erők ösztönzését, a Belarus, vagy hát Fehér Oroszországi ellenzék megerősítését. De ami az együttműködést illeti, ahol a regionális politika támogatásait is határon túlnyúló módon használják fel. Nos, szerintem ez nincs eléggé átgondolva. ezek nagyon elseti alapon működő támogatások mondjuk kórházaknak, fontos lenne egy átfogó értékelés elvégzése, hogy lássuk, hogy a regionális politika kereteit, támogatási pénzeit jól használják-e fel. Az interreg módszer használható-e a jövőben az ilyen fajta határon túlnyúló támogatásra, együttműködésre elég jelentős összegekről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Konstantin Krejl következik. Köszönöm szépen, Markus És köszönöm, biztos úr, hogy két, a két legfontosabb témát érdemben említette, hogy milyen rendelettervezetek léteznek, és a regi, jelentésben és a regi bizottságban is a köztes kategóriákról folytatott vitához is hozzájárult ezzel, amit elmondott. Remélem, hogy csütörtökön, imár a plenáris a második alkalommal pozitív lesz, vagy hát szavazás lesz, és pozitív lesz ez, ugyanis az Európai Unióban nagyon sok régiót érint ez a probléma. Azonban két másik dologra is engedje meg, hogy kitérjek. Érdekelne többek között, hogy a bizottság döntötte már arról, hogy a költségvetési tervezet kapcsán új befektetési alap létrejöhet-e sem, vagy sem, tehát hogy ez a javaslat életképes-e, az ágazatiasítás gondolata a kohéziós politikán belül, és ön részletesen beszélt ugyan a kutatási főigazgatósággal való együttműködésről, de nem mondta el, hogy a mezőgazdasági alappal milyen az együttműködés, a halászati alapot is ideértve, hogy a jövőben lesz-e lehetőség arra, hogy a rendelet keretein belül ö, konkrétabb kohéziót teremtsünk ezen alapokkal. Meggyőződésem, hogy ennek a problémának a megoldása szorosan összefügg a költségvetéssel is, hiszen ugye a mezőgazdasági politika második pillérének jelentős csökkentésével, illetve hát megszüntetésével járna ez szinte, és ez a kohéziós politikára is hatna. Tehát erről szerettem volna többet tudni, és elmondom még, hogy múlt héten Angliában jártam a bizottság tagjaival, és Baroness Hatham asszony tájékoztatott minket arról, az angol kormány regionális alapért felelős tagja, hogy hogy náluk is gond van. Az első félmondatban a kincstárnok, a pénzügyminiszter mindig azt mondja, hogy csökkenteni, csökkenteni, csökkenteni kell. Ugyanakkor maga a pénzügyminiszter is elismeri a mondat második felében, hogy ezeket a tevékenységeket jobban finanszírozni kell. Ezt viccesnek találtuk, és talán érdemesebb a vitába ezt is ide behozni, ezt a, az ellentmondást. A liberális frakció nevében Tajrer kolléga. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kollégák! A jelentésekben nagyon sok gondolat megfogalmazódik, amely számunkra liberálisoknak is fontos. Ide értem elsősorban a felhasználáshoz kötött kis- és középvállalkozásoknak folyósított támogatást, a technológia transfert, a főiskolákkal, egyetemekkel való együttműködést, és sikerült olyan megfogalmazást találnunk, hogy a strukturális és kohéziós alapok az összgazdaság megerősítését kell, hogy szolgálják, a versenyképességet a foglalkoztatás szempontjából pedig fontos szerepet játszanak. Ez egy fontos különbségtétel, és jó konszenzus volt a frakciók között, amit ugye nagy többséggel elfogadtunk, ami azonban a konkrét napi vitát illeti Nisztero úr már itt utalt arra, hogy a köztes kategória továbbra is megoldatlan kérdés. Elméleti, rendszerszerű vitákon túl ö, még nem jutottunk sokra, mert nagyon vonzónak tűnik egyfelől a javaslat, ugyanakkor nagyon sok problémát vet föl, különösen azok, akik a phasing out fázisban vannak, akik ugye sokat tettek azért, hogy kikerüljenek a középkategóriából és fel másszanak valahova, és akkor őket most sújtja ez az intézkedés, és lesznek olyanok, akik esetleg visszaesnek pont emiatt. Tehát a strukturális és kohéziós alapokat a jövőben is úgy kéne megfogalmazni, hogy makroökonómiai stabilizáló szerepük kerüljön az előtérbe, ezt a népgazdasági szempontot is érdemes lenne alkalmazni a köztes kategóriák esetében is. A frakciók erről sokat vitatkoztak, és a szavazás eredménye nagyban függ attól, hogy ön meg tudja nekünk mondani, hogy hány régiót érint ez konkrétan, mennyibe kerül a dolog. Ezt szeretnénk írásban számokkal támogatva látni, mert egyébként nem tudunk érdemben dönteni erről. Ezért konkrétan azt kérdezem öntől biztos úr is, hogy igaz-e az, hogy körülbelül 40 régiót érint az, Európa, az Európai Unióban. Vannak plegykák, amelyek szerint pedig ez 9 milliárd többletköltséget jelentene, de ezek nem verifikálható adatok. Szeretném, hogyha ön nyilatkozna a számokról, és azt is meg szeretnénk tudni, hogy, ahogy mondtam, hogy konkrétan hány régiót érint a dolog, vagyis az, hogy az egyes kategóriában maradhatnak majd. Még egy dolog, talán tudják, hogy mint előadó, én az abszorpciós kapacitással foglalkozom. Ebben a témában az első eszmecseréket lefolytattam, és az abszorciós kapacitás tekintetében egyes tagállamok jelentősen előreléptek, felgyorsult a folyamat, és ugyanakkor vannak régiók, amelyekben romlott a helyzet, és nagyon nehéz innen a parlamentből megtudni azt, hogy milyenek ezek a valós abszorpciós kapacitásra vonatkozó adatok. Ingeborg Gressle, Gressle kolléganőmmel, aki a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban ugyanezzel foglalkozik, elmondta nekem, hogy Dél-Olaszországban a számvevők azt állítják, hogy 7% alatti az abszorpciós arány. Meg tudja ezt erősíteni? Ismeri ön ezeket a számokat? És lát arra lehetőséget, hogy a parlamentet folyamatosan tájékoztassák az abszorpciós arányról, ugyanis politikai szempontból ennek az ismerete elengedhetetlen az érdemi döntésekhez. Monitoringozni kéne a helyzetet, és nekünk is illene tudnunk arról, hogy milyen ez az arány. Most akkor visszaadom biztos úrnak a szót, és Toyler úrnak mondom, hogy a folyamatos régió támogatás állami támogatás témájáról talán érdemes lenne egy elvi vitát folytatnunk később, de most megadom biztos úrnak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Hát akkor a felszólalások sorrendjében átvenném a kérdéseket. De előre vasáltam is el, megértésüket kérem, hogyha szeptemberben reígértük az előzetes tervezetet, akkor nem lehet az előzetes tervezetnél előbb egy elő-elő előzetes tervezetet is előadni, tehát Csak úgy tudunk érdemben beszélni majd ezekről a témákról, hogyha íratanyagaink lesznek, és ne várják tőlem, hogy egymagam itt előre törjek, és elmondjak dolgokat, amelyeket még nem is tudunk. És tény, hogy nem is vagyunk kompetensek minden kérdés tekintetében, tehát ne, bo, bocsássák meg nekem, hogyha a tervezetben majd nem minden jön úgy elő, hogy itt elmondom. Egy tény, hogy törekedni fogunk arra, hogy a közös stratégiai keret kapcsán minden szereplővel, a halászati alappal, a mezőgazdasági alappal nyilván egyeztessünk, megegyezünk velük, különös tekintettel arra, azokra a legfontosabb, legnagyobb befektetési kérdésekre, amelyeket európai szinten ö, látunk előttünk, és az alapok között a feladat megosztás nyilván meg kell beszélni, ez meg is fog történni. Tehát a beruházásokat, a beruházási projekteket el kell osztani az alapok között világosan, hogy kinek mi a feladat, a kompetenciája. Itt különösen fontos a regionális fejlesztési alap és az agrár alap közötti feladatmegosztás világos megfogalmazása. Ezt, mint mondom, ezt kezdeményezzük is, tehát ez világos. És azt hiszem, nem halunk bele abba, hogyha agrárszakértőkkel is egyeztetnünk kell. A vidékfejlesztés pénzek kedvezményezetjeiknek nem kell rettegniük, Sőt, ö, szerettem elmondani gyakran felszólalásaimban, hogy számomra a vidékfejlesztés az elsődleges, és ide ugyanakkor nem csak mezőgazdasági tevékenységet végzőket értek, a támogatandó körét nem csak rájuk vonatkoztatom, hanem fontosnak tartom azt is, hogy széles körű legyen az ilyen típusú támogatás. Ami a többszintű irányítás, kormányzás, multilevel governance kérdését illeti, elmondtam már, hogy Luc van der Brande, aki annak idején a régió bizottsága elnökeként intenzíven foglalkozott ezzel a kérdéssel, véleménye szerint aki most egyébként tanácsadóként működik, szükség van egy olyan fejezetre, amely kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozik a rendelet tervezeten belül. Remélem, hogy ez a fejezet túléli a tárgyalási köröket, másodszorban pedig, ha túl is éli, ennek csak nyilatkozat értékű szerepe lesz, talán növeli az erkölcsi elfogadottságát és hatékonyságát a programoknak. Már ma is vannak olyan tartományok, régiók, ahol a Fall. Also wir müssen hier halt überall ansehen. És vannak olyan régiók, ahol tehát javul a helyzet, ilyen szempontból van, ahol azonban romlik valóban. Konstance Grélnek igazat kell, hogy adjak. Minden régiót fejleszteni kell. Ez az állás, az Egyesült Királyság állásfoglalásában explicite benne van, és ezt el is fogadjuk, mert az Egyesült Királyság térképére tekintve látjuk, hogy hogy visszalépésre hozzon, jó, és nagyon fontos az, hogy az Európa 2020-as stratégia kapcsán úgy járjunk el, hogy egyik régió se érezze vesztesnek magát. Niszteroy úr jól mondja, hogy megfelelő, adekvát támogatási struktúrákat kell adni az egyes célcsoportoknak, célkategóriákban szereplő országoknak. Ami a szomszédsági politikával való összefüggésrendszert illeti, ugye ez a harmadik pillér nálunk, a költségvetési pénzek itt nőni fognak valamelyest. A skandináv államok ö, készsége, hajlandósága megvan. Ugyanakkor pont neki kell ö, költségvetés csökkenéssel számolniuk. Ebből a vitából, tehát valahogy ki kell majd még jönni. Ami az egyéb együttműködéseket illeti a régiók és tartományok között és velük, A struktúrák, a programok alapvetően ugyanazok maradnak, csak belsőleg azon dolgozunk, hogy jobb legyen az egyeztetés, egységesebb legyen a szabályok alkalmazása, illetve hát a szabályokhoz való hozzáférés is, mert a regionális politikán belül most egy új rendszert alakítunk ki, és ez nem ugyanolyan, mint a régiókon kívüli, vagyis projekt alapú, akkor ez egy ellentmondást generál, és ebből a konfliktusból nem lehet teljesen tisztán kijönni, tehát ha az unió szintjén más az eljárás, mint a mi területünkön, akkor annak biztos lesznek áldozatai. De, de ezt másképpen nem lehet megcsinálni rövid távon. Ami a beruházási alapokat illeti, illetve hát ön tulajdonképpen az infrastruktúra alapról beszélt, gondolom, ugye? Nos, a pénzek, amelyek hagyományosan a regionális politikából származnak, nem fognak csökkenni, ezeket nem fogjuk megcsapolni, csak megint csak a jobb együttműködéssel próbálunk takarékoskodni, különösen a közlekedési projektek területén nyilvánvaló és mindenki által elfogadott, hogy az ilyen infrastruktúra fejlesztéshez óriási és nagyon jó együttműködésre van szükség a felek között, nem csak az úgynevezett új tagállamokban, hanem a régi tagállamok között is. Tehát az infrastruktúra fejlesztési alap létrejön, és tematikus prioritásokat fog követni, és nagyon szigorúan figyeljük azt, hogy milyen lesz az együttműködés a partnerek között, mert a másodlagos közlekedési hálózatok fejlesztése is nagyban függ az elsődleges projektek sikerétől, és azt reméljük, hogy a tervezetünk ben majd szerepelhet egy szükséges európai, transz-európai hálózatok, hálózati projektek listája, amely végre konkrétan mutatja, hogy mi az, amit meg kell valósítani. A kutatásról már többször ejtettünk szót, Az innováció most ugye mindenhol fő prioritás, és a baj csak az, hogy az innováció fogalmát mindenki másképpen definiálja, és ebből így nehéz konkrét innovációs és beruházási projekteket levezetni. Tehát a kis és középméretű vállalkozások innovációs kapacitását egységesebben kellene fejleszteni, segíteni. Az innováció, ne felejtsük el, nem csak technológiai innovációt jelent valami speciális területen, hanem lehet marketing jellegű, szolgáltatásokkal kapcsolatos innováció is. Tehát széles körűen kell szerintem értelmezni az innovációt, pont a kis és középméretű vállalkozások érdekében, hiszen ők adják az európai gazdaság gerincét és munkahelyeinek többségét. Tehát el kell választani a, ezeket egymástól, ezeket a fogalmakat, és így kell megteremteni az együttműködést a kutatási szférában. Tajler úr kérdése a régiókra vonatkozóan ugye a jövőre irányult, és ezt nehéz exakt módon tárgyalni, a statisztikai adatok alapján lehet jósolgatni, de az összkép még nem világos. Mi is arra várunk, hogy a következő időszakban az a 271 régió, amelyből az EU áll, végül is azt hiszem, hogy 51 tartozik majd az átmeneti kategóriába, ez 72 millió embert érint, 17 phasing out régió van, 34 új típusú régió, régió és főleg Olaszországot, Nagy-Britanniát, Franciaországot, Finnországot, Portugáliát, Spanyolországot, Németországot, Görögországot és Ausztriát érintik ezek a problémák, mint egy 40 millió embert. A költségek, amelyeket pedig ön említett, azért nem olyan magasak, mert részben a költségeket úgy számítjuk, hogy levonjuk azt a különbözetet, ami abból adódik, hogy ha ezek a régiók versenyképesek lennének, akkor mennyivel kevesebbet kéne őket támogatni. Tehát az átcsoportosítások révén az ön által említettnél alacsonyabb a szerintem szükséges költségvetési ö, eszköz. Mondom, 40 millió embert érint az átszervezés, 271 régiónk van, ebből jelenleg 84 konvergencia régió, a következő időszakban ezeknek a száma 64 és 68 között fog majd kialakulni, tehát ezt már lehet kommunikálni. A verseny régiók száma pedig nem nagyon fog változni. Tehát körülbelül ez az, ami most elmondható, ami az abszorpciós arányt illeti, látjuk ezt a problémát, egyes országban, egyes régiókban súlyos a helyzet, ezt tudjuk. Két hónappal ezelőtt én is jártam Apuliában, Dél-Olaszországban, Kampániában, Szicíliában, hogy elmagyarázzam a helyeknek, hogy el fogják veszteni az összes támogatásukat, hogy ha ez így megy tovább, megvannak a szabályaink, és ezeket be fogjuk tartani. Äh, Tehát ezt nem lehet másképp értelmezni, mint ahogy én azt elmondtam. Meg fognak szűnni a támogatások, hogyha így bánnak velük. Görögországban is vannak hasonló problémák, főleg a magángazdaság Bulgáriában folytak el a pénzek, és Bulgáriában, Romániában is vannak ismeretes problémák, ugyanakkor itt azt kell elmondanom, hogy itt azért javulás látható a problémák ellenére, tehát legalábbis konszolidálódott a helyzet, és a jó irányába tart 2012-ben szerintem már érzékelhető lesz ez a javulás, különösen Bulgária tekintetében, ahol a nagy projektek kapcsán új szabályokat, ellenőrzést vezettek be. Tudunk tehát ezekről a problémákról. Folyamatosan felajánljuk ezeknek a problémás országoknak, régióknak a támogatásunkat. Van egy költségvetés technikai támogatási szolgálatunk is, de ezek az országok ezzel nem élnek, tehát tudnánk nekik segíteni, együttműködést is lehetne a beruházási bankkal kötniük, szakembereket kérniük, akik segítenének a projekteket lebonyolítani, de ezt nem oktrojálhatjuk rájuk, tehát ezt nem rendelhetjük el, mi csak kínálhatjuk ezt a szolgáltatást, megteremhetjük, teremthetjük a keretfeltételeket, követhetjük, monitorozhatjuk, hogy hogy működik a dolog, de hát nem lehet a kezükből kivenni a kormányzást, az érintetteknek kellene kimondani, hogy igen, igényt tartunk erre. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen a precíz válaszokat a zöldek részéről, Alfonzi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. a jövőbeli kohéziós politika meghatározásakor úgy tűnik, hogy kialakulóban van egy többség egy olyan projekt mellett, amit mindnyáján támogatunk, az az ambíció, hogy erőteljes regionális politikánk legyen a jövőben és Európában, költségvetési keretekkel, megfelelő költségvetési keretekkel. Az az architektúra, ami most van kialakulóban, négy szintes lenne, lenne az egyes célkitűzés, ez lenne a fő célkitűzés, aztán lenne a közbülső célkitűzés, a kettes célkitűzés megmaradna, és a hármas célkitűzés fontos számunkra, ugyanis a határon túlnyúló projektekben nagy lehetőségek rejlenek a gazdaságok, a népesség, az érintett népesség számára, ezt meg kell erősíteni. Ezek az orientációk nekünk megfelelnek az a közvetlenül érintett régiókon túlmenően úgy gondolom, hogy ez a közbülső kategória lehetővé teszi az európai kohéziós politika számára, hogy legyen egy igazi terület szervező dimenziója. Egyetértek, hogy makroökonomiai stabilizátor szerepe lehet. Így Európa számára fontos eszköz lehet ez abból a szempontból, hogy az esélyegyelőség lehetőséget biztosítsa minden állampolgár számára attól függetlenül, hogy hol élnek Európában. A nagy vonalakon belül próbáljuk megvizsgálni, hogy melyek lesznek a konkrét módozatok. Ön még nyilván nem tudta ma elmondani, hogy szeptemberben milyen javaslatokkal fognak konkrétan előállni. Lenne néhány kérdésem amelyekkel kapcsolatban kérném, hogyha lehet már most válaszoljon ha nem, akkor pedig ne feledkezzen meg róluk. Először is az új architektúrán belül hogyan fogjuk kezelni a 174-es Lisszaboni cikk alátartozó régiókat, szigetek, periférikus, illetve hegyi körzetek és a legtávolabbi perem régiók helyzetét. Aztán új keretek alakulnak ki tűntek fel most a kohézió területén, <clears throat> hogyan fogjuk ezeket kezelni a jövőben. Aztán lenne még egy kérdésem a közös stratégiai keretek megvalósítása milyen módozatokkal fog történni, második mezőgazdasági pillér, aztán halászati támogatás. Folytatjuk a vitát, támogatva a fő iránymutatásokat. Úgy tűnik, hogy a parlament legutóbbi szavazása is ezt támogatja, illetve a különbizottság véleménye. Azt szeretnénk mindenképpen, hogy a kohéziós politika igazi eszköz maradjon, és leginkább hozzájárjon az európai régió prosperitásához. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR nevében Ahoy Ulrich, Ulrich Vlezák kolléga. Köszönöm szépen, Markus. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos úr, nagyon örülök annak, hogy részt vesz a mai vitán, és előre is köszönöm a sok választ, amit már adott, és még adni fog. Abból indulok ki, hogy frakciónkkal közösen az átmeneti régió gondolata nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy szükséges lenne ezt a gondolatot egy kicsit pénzügyileg is megtámogatni ki kellene egészíteni. És nagyon fontosak a források, hogy honnan lehet átcsoportosítani összegeket, vagy honnan lehet meríteni. Még egy problémára szeretném felhívni a figyelmet. Van Nistelrooy kolléga már említette. A kérdés tehát az a közös célkütőzés, a projektek közös célkütőzései. Ugye együttöntése járás vezettünk be, és mi a partnerségi alap elvet szeretnénk alkalmazni. Arról értesültem, hogy a régiókat nem veszik figyelembe, amikor állami szinten hoznak döntést. A régiók kisebb egységeket nem veszik figyelembe. Tehát a régiók a maguk részéről pedig az önkormányzatokat, a településeket nem veszik figyelembe. Tehát úgy tűnik, hogy a hierarchia a döntéshozatalnál betartatik. Egy további nagy probléma ebben a folyamatban, azt hiszem az érdekünkben áll, hogy a végső felhasználóra vonatkozó tevékenységeket kell bevezetni. Olyan esélyeket kell teremteni, hogy a társfinanszírozás esetében szükséges pénzforrásokat elő tudják teremteni az érintettek. Ön hogy látja a jövőben, milyen lehetőség van olyan a Jeremy, Jessica és a Jaspers programokat? Hogy lehet? A Jessica-nál tudjuk konkrétan, hogy a lehívási arány nagyon is alacsony. Arról is kaptunk információkat, hogy a végfelhasználók, a települések nem mindig tájékozódnak arról, hogy konkrétan hogyan használják fel ezeket a pénzeket. Szerintem az eljárásokat egyszerűsíteni kellene, és a végső felhasználók számára kellene hozzáférhetővé tenni ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor miután a koordinátorok elmondták véleményüket, akkor azt szeretném mondani, hogy kérni, hogy a biztos úr válaszoljanak két kérdésre, utána pedig megadtom a szót a tisztelt képviselőtársaimnak. Alfonzi úr, a 172-es cikk, ami a a gyéren lakott településeket illeti, megfelelő támogatást kell biztosítani. Már ma látom, hogy van lehetőség, amit ma már van, és a jövőben meg kellene tartani. A régión belül egyfajta rugalmasságot lehetne garantálni, ami a pénzek bevetését, felhasználását illeti. Egy adott régión belül is kiemelt területeket lehet meghatározni. Azt mondjuk, hogy egy régió bizonyos elemeit kívánjuk megerősíteni, ott biztosítunk forrásokat. Egy régión belül is lehet, hogy van gazdagabb és szegényebb rész tehát a régión belül is lehet differenciálni. Van egyfajta autonómia, amit meg kellene őrizni a jövőben is szerintem. Üdvözölnénk is ezt, de hát ugye az érintettek szuverén joga erről dönteni. Nagyon sok a vénországban nagyon sok régióban már ma így is gyakorlat ez még mindig van az öntözők Anna alapelve, amelyet használnak, de hát minden régiónak magának kell dönteni, hogy hogyan kíván eljárni. A makrorégiók kérdése. Azt hiszem, hogy itt van egy világos menetrend. Az első lényeges időközi jelentés készül a balti tengeri térségről, jövőre a Dunai térségről, és két év múlva szeretnénk értékelni azt, hogy ezek a makroregionális együttműködési formák hogyan váltak be, hogyan alakultak. Nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy Európában egyfajta eufória uralkodik a makrórégiókkal kapcsolatban. Néha az az érzésem, hogyha egy ország nem része egy ilyen nagyobb stratégiának, akkor hát az, hogy is mondjam. Az ember azt gondolja, hogy másodrangú országnak számítunk, ha nem veszünk részt akár a Balti vagy a Duna stratégiában. Tehát mindenütt Európában van lehetőség makrorégiók létrehozására, a makroregionális megközelítése van lehetőség, de szeretnék arra utalni, a jövő szempontjából is nagyon fontos az, hogy mm, nem szabad újabb összegeket betervezni. Nincsenek plusz költségek. Ezek a régiók, ezek a stratégiák akkor ö, értelmesek valóban, vagy észszerűek, ha valóban van közös ügy, van közös téma, amelyet csak egy ilyen makroregionális együttműködésben lehet megvalósítani. A makroregionális megközelítés nem azt a célt szolgálhatja, hogy olyan problémákat, amelyeket egy régióban önállóan meg lehet oldani, inkább a makroregionális tragédiában kívánjuk megoldani, hogy majd ott megoldódik. Tehát én azért nagy hangsúlyt fektetnék személyesen arra, például a Duna stratégia kapcsán, és fontos kiemelni, hogy a Duna stratégiában valóban csak olyan kérdésekkel foglalkozzanak, amelyeket valóban határokon átnyúló, régiókon átnyúló együttműködés keretében lehet megoldani. Például a vízminőség, a Duna vízminősége, a Dunát tápláló folyók vízminősége, ezt nyilván nem lehet önállóan megoldani. Például a hajózás kérdése is nyilván makroregionális, a gazdasági fejlődés, fejlesztés, ezek persze olyan területek, amelyek makroregionálisan oldhatók meg, de vannak olyanok, amik nem tartoznak oda. Alapvetően ezek a makroregionális stratégiák, szeretném megállapítani, alulról felfele építkeznek, ezek a stratégiák nem úgy alakulnak ki, hogy itt Brüsszelben egy köztisztviselő ránéz a térképre, azt mondja, na, akkor itt nagyon jó lenne például a Duna stratégiát kidolgozni, vagy a balti tengeri stratégiát. Ez remélem, hogy továbbra is így marad, alulról felfele építkezés lenne fontos. Nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy nagyon konkrét tervek vannak most már készülőben, mindkét stratégia esetében. Lesz a kollégára reagálva. A multilevel a több szintű. Azért is írjuk bele a tervezetbe. Hát először is világosan el kell mondjam, hogy az adott ország alkotmányos rendelkezés, hogy figyelembe kell venni. Van olyan ország, Németország például élen jár, ami a kompetenciákat illeti, ami a szövetségi tartományok kompetenciáit, hatásköreit illeti. Ezeket figyelembe kell venni. A tartományokat automatikusan be kell vonni az alkotmány alapján ezekbe a folyamatokba. Szemben állnak azok az országok, ahol erős a központosítás. Európában hihetetlen széles palettája van az országoknak ilyen szempontból és a bizottságnak. Figyelembe kell venni a szövetségi államokat és a nem szövetségi struktúrai államokat. Ez persze azon nem változtat semmit, még egyszer elmondanám, hogy a rendeletekbe beírjuk azt, ez lesz majd a javaslatunk, hogy a régiók és, ha amennyire lehetséges, a helyi önkormányzatok, civil szervezetek valóban részt kell vegyenek ebben a folyamatban megfelelő módon. Önnek igaza van, köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy az, arról panaszkodnak a régiók, hogy a központi struktúrák nem veszik figyelembe őket. Ugye nem szabad ebbe belefáradni, ezt újra és újra el kell mondani. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy minden érintett kölcsönösen tartsa egymást tiszteletben, és vonják egymást be az egész folyamatba. Ami a társfinanszírozást illeti, információ hiány uralkodik, azt hiszem ezen a területen. Kevésbé arról van szó, hogy társfinanszírozási lehetőségek eh, lennének, Például a hitel és kölcsön formájában is van finanszírozási lehetőség. Azt hiszem, hogy igaza van, az információ nem mindig adott, meg kell nézni, hogy az információ hiányt tudjuk áthidalni. Átmeneti régiók. Fontos az, hogy elmondjam, hogy a költségvetésen belül el tudják képzelni, ha a konvergenció régiók száma csökken, akkor felszabadulnak összegek és a felszabaduló összegekből az a kérdés, hogy hogy lehet a legintelligensebben felhasználni ezeket az összegeket, ezeket a felszabaduló összegeket. Hogy a közös célt elérjük, hogy a régiók Európában tovább fejlődjenek, és persze igazságosan kellene eljárni. Tehát ezért is választottuk ezt a lépcsőzetes eljárásmódot. Köszönöm szépen, Mm, kicsit előre, vagy elszalad az idő tőlünk. Mm, nem azért mondom Süter asszony, hogy rövidebbre fogja mondandóját, nyilván nem. Aztán egy rövid mondatot azért hozzáfűznék jó magam ahhoz, amit a biztos úr említett, világos. Ha kevesebb régió kapja a legmagasabb támogatást, akkor potenciális összegek vannak. De ha megállapodunk egy szigorú struktúrában, akkor logikus az, hogy az újabb köztes kategória, ha van egy ilyen felszabadult összeg, ez az összeg nem fog nőni persze, a köztes kategória konkurál majd mm, a cél kettes és az egyes és a kettes célcsoportokkal. Ez egy logikus következménye ennek a struktúrának. Tehát azt hiszem, hogy erről ne feledkezzünk el. Schröter asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Ami az ön datamát, ami az ön kiegészítő megjegyzéset illeti, szeretnék erre reagálni. Mindenki szeretné a maga mellé tudni a többséget. Nincs meg ez a többség. Az időközi, vagy ez a köztes kategória nem illetképes. Két szavazás volt ebben a kérdésben, a szabizottságban és a plénumban. Kétharmad támogatta a bizottság javaslatát, ez a többség. Én azt szeretném mondani, a köztes kategóriára vonatkozó javaslat az egy aktuális javaslat, és azt hiszem, hogy meg is kapta ön a többséget. Ha vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy még ezt meg lehet fordítani, ezt a többséget, többség eredményt. Furcsa az, hogy néhány tagállam egy részről szeretné a pénzcsapot megnyitni, de kevesebb pénzt kíván betenni a szolidaritási politikákba. Néhány régió, néhány országban különösen erősen hallatja a hangját, nem feltétlenül pozitív értelemben. Én egy másik témáról szeretnék szólni, amiről ma még nem esett szó. Ez a következő téma. A feltételek a bizottság, legalábbis ha jól értettem, az ön szolgálatából bizonyos javaslatokkal állt elő, vannak különbségek, vannak javaslatok, amelyeket ön fogalmazott meg, nagyon fontos az intervenciók minőségét meghatározni, tehát megfelelő jogalkotás kell, hogy valóban célra vezetően lehessen felhasználni az európai pénzeket, a sutás alapot. Ez nagyon fontos. Erről nem mondott ugye semmit. Sajnálatos, mert itt a bizottságban nagyon fontos ez. A, nem a, tehát a, a régió főigazgatósággal ellentétes igazgatósági véleményeket mi nem támogatjuk a makrogazdasági kérdésben nincs többség itt a házban. Ez a téma szerintem már levehető a napirendről, de az ön javaslata, az ön feltétele, hogy fel kell tudni készülni arra, hogy be kell tartani bizonyos feltételeket, ez nagyon helyes. Engem az érdekelne, hogy ezt hogyan javasolja, mennyire konkrét ez a feltétel együttes, milyen kritériumokat szeretne megfogalmazni, és szeretném ön támogatni hogy ezt a projektet vigye tovább a feltételekhez kötöttséget. Köszönöm szépen, kolléganő, most pedig Rika Mena asszony kapja meg a szót. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille erinomaisesta alustuksesta. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak ezt a nagyon jó bevezetőt. Nagyon sok fontos dologról folytattunk már vitát eddig. Nem szeretnék újra belemenni ezekbe a kérdésekbe, de mm, föltennék egy kérdést még egyszer a 174-es cikkel kapcsolatban, amit már több kollega említett. A biztos említette, hogy a régiók hatáskörében van ez elsősorban. Itt ugye a 174-es cikkről van szó, különleges kihívásokkal szembenéző régiók, területek, ennek alapján több támogatást kaphatnak, de szeretném, hogyha az Európai Bizottság a jövőben figyelembe venni ezeket a régiókat. A Súre Szakbizottság dokumentumában is szerepelnek, amely ugye a pénzügyi időszakkal foglalkozik. Egyértelmű az üzenet, hogy különleges, külön támogatásra lenne szükség e speciális régiók számára. Egy másik kérdésről is megkérdezném a vélemény véleményét a szomszédsági programokról. Fannisterol úr említette NBC, CBC programok. Um, Ugye az észak-afrikai és az orosz határon való demokratizálás programáról van szó. Ez a két program jelenti az egyetlen eszközt az oroszországi kapcsolatok előmozdítására, de az a helyzet, hogy egyáltalán nem gördülékenyen működnek, alapvetően azért, mert ezeket a programokat a külkapcsolati főigazgatóság kezeli, és valójában itt a fejlesztési segélyezéshez kötődnek. Az orosz oldalon is van probléma, ugyanis az orosz hatóságok kofinanszírozzák, hogy együtt finanszírozzák ezeket a programokat, nem fejlesztési együttműködési partnerekként, hanem egyen jogú partnerként kellene, hogy kezeljük őket a szomszédsági programokban tehát az MPCBC programokat megkérdezném, hogy nem lehetne a régió főigazgatóság által kezelni, felügyelni, hogy nagyobb legyen az összhang, és hogy jobban monitorozhassuk a dolgokat, ugyanis a külügyi főigazgatóság nem gördülékenyen kezeli ezeket a programokat. Köszönöm. Thomas Deutsch. Köszönöm szépen, Dolcs Tamás. Tisztelt elnök úr, kedves biztos úr! Két kérdést szeretnék röviden érinteni, annak érdekében, hogy más kollégák is lehetőséget kapjanak eh, kérdésre. Az első a köztes régióknak eh, az ügye. Sok szempont hangzott el ebben a eh, témában ma is, korábban is, csütörtökön foglalkozik a parlament ezzel a kérdéssel személyes álláspontom a bizottság tagjai számára e, ismert. Én határozottan Péper elnök úr, mármint ma ülést vezető elnök úr álláspontját támogatom ebben a e, kérdésben. Én ennek kapcsán azonban egy, ha tetszik, politikai természetű kérdést szeretnék felvetni. A köztes régió kérdése fontos ügy. Mégis egyre inkább az a benyomásom, hogy ez a téma kezd gumicsontá válni, és más, megítélésem szerint még a köztes régiók ügyénél is fontosabb kérdéseket, megítélésem szerint még biztos úr nyilvános kommunikációjában, de abban egészen biztos vagyok, hogy itt a bizottságon belül a mi szakmai diskurzusunkban megelőz. Úgy érzem, hogy lassan a köztes régiók ügyével kezdünk önmagunknak egy csapdát ásni. Azok a kérdések, amelyeket biztos úr a nyitó előadásában említett, azok a kérdések, ott is említette biztos úr a köztességi régiók ügyét, de azok a kérdések egytől egyik fontosabbak. Mindegyik fontosabb a köztességi régió ügyénél. És ehhez képest, ha megnézzük a mai tanácskozásunkat is, ha csinálnánk egy ilyen, egy ilyen időmérleget, talán a leghosszabb időt a kérdésekben, az észrevételekben, a gondolataink ismertetésében és a köztes jogügye ügye vett el költségvetési tervezés időszaka jön, a kohéziós politika egy olyan terület, amelyik pénzt kér, pénzt igényel, pénzre van szüksége. Megítélésem szerint mi, a kohéziós politikával foglalkozó parlamenti képviselők, kohéziós ügyekért felelős biztos, akkor jár el helyesen, hogy a kohéziós politika kapcsán felmerülő ügyekben egy, egy értelmes, világos és egymás között legalább konszenzust érvező fontosságú sorrendet állítunk föl mindenkit szeretnék óvni attól, hogy ebben a fontossági sorrendben az első helyre a köztes régiók kérdését tegye. Második észrevételem röviden az az, hogy én azoknak a megoldásoknak a jó részét üdvözlendő javaslatnak gondolom, amelyek persze hát részletesen még a bizottság majd június végi, szeptemberi, évvégi javaslataiban fog megjelenni. Mégis annak a politikai koncepciónak, politikai építménynek az egyik alkotó elemének javaslom, amiről biztos úr is eh, említést tesz, azt a gondolatot, hogy intézményesen, meghatározó mértékben az alacsonyabb egyfőre jutó GDP arányjal, mértékkel bíró régióktól nem szabad, még egyszer mondom, intézményesen és nagymértékben a szignifikánsan magasabb GDP, egyfőre jutó GDP arányjal bíró régió felé kohéziós forrásokat eh, átcsoportosítani. Nyilvánvaló, hogy amikor a kohéziós politikára rendelkezésre álló forrás nem nő, bízunk benne, hogy más következménnyel nem kell szembenézni, és új elképzelések merülnek föl, akkor azt valahonnan át kell csoportosítani. De az átcsoportosításnak az a fő iránya, hogy az alacsonyabb egyfőre jutó GDP-vel rendelkező régióktól a magasabbak felé eh, csoportosítunk át, az szerintem a kohéziós politika alapelveivel eh, ellentétes. Tehát én ezt egy politikai kőnek javaslom. Köszönöm szépen a lehetőséget. Yeah, thank you, Thomas Deutsch. The next one is... Köszönöm szépen. Cornelia Ernst következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnöknek mondanám, ha frakciónként ö, sorrendben szólít minket, akkor kérem, hogy minden frakcióra kerítsen sort, a gőjére is. Ha ezt nem teszi, az persze az ön döntése, de koordinátorként úgy írik, hogy a mi frakciójunk is megszólalhasson minden körben. Tehát ha ez az a játékszabály, akkor ezt vegye figyelem elnök úr, és alkalmazza mindenkire. Az előttem szóló kollégának mondom, hogy valóban sokat beszélünk a köztes kategóriáról, de hát ez egy új dolog, nem véletlen ez, ez egy új donság, és nagyon sok kérdést vet föl, és az, hogy ma erről a legtöbbet, ma a legtöbb időt ezzel töltjük, ez amiatt is van, mert sok minden megfoghatatlan még ebben a koncepcióban. Két irányban indulnék el. Ha a különböző régiókban, ahogy ön mondja, 51 régióban megnézzük a helyzetet, akkor ezek között is óriási különbségeket fogunk találni. Mert a régi konvergencia régiókat egyfelől ott látjuk, másfelől a gazdasági válsággal küzdő régiókat, ezek ugye nincsenek teljes átfedésben egymással, és még a konvergencia régiók között is nagy a különbség. Éppen ezért azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e differenciálás ezek között? Lesz-e tehát további differenciálás a már említett kategóriákon túl? És hogyan jött ki ez az 51-es szám? Milyen eljárás alapján, metodika alapján számolták ki? És szeretném tudni, hogy a támogatási maximumok tekintetében, most erre a kategóriára vonatkozólag, mi az elképzelés? A másik irány, amelyben kérdezni szeretnék, pedig a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos. Ugye állítólag ennek a támogatásban helyesen prioritásos szerepe lesz. Tudom, hogy Kelet-Németországban nálunk nagyon sok kritikát kap a kompatibilitás. Tehát a támogatási eszközök egymás közötti kompatibilitása, és mindenki folyamatosan alulról könnyítéseket kér, hozzáférési könnyítéseket. Ugyanakkor hát a korrektség meg szabályokat igényel, a kettő közötti ellentmondást hogyan oldaná ön föl? Valóban, van itt bőven olyan téma ö, még, amely legalább ugyanolyan fontos, mint a, a köztes kategória. Például a az intervenciók minősége például ilyen lehetne, de hát világos, önök kérték, most erről van főleg szó, de azzal egyetértek, hogy miközben már volt több szavazás egyértelmű többségi viszonyokkal, más témákról is szabad beszélni, és felőlem beszélhetünk is, Szerintem abban is egyetért a parlament és a bizottság, hogy mondom, a programok végrehajtásának minőségét is javítani kéne. Mi azt próbáljuk javasolni, amit itt önök látnak, de még mi sem tudjuk, hogy ez hogy ö, ö, mennyire lesz sikeres. Ez egy kísérlet. Ö, egy folyamatos kísérlet, folyamatosan vitatkozunk, és persze a következő pénzügyi időszak előtt majd újra kell erről beszélni, hogy mit kell, lehet javítani a programokon. Senki nem tudja előre sajnos, hogy mm, mit generálnak pontosan ezek az intézkedések, illetve az is biztos, hogy nem világrengetőek, bár sokakat foglalkoztatnak. Az én utódaim is foglalkoznak majd még ezzel. Szerintem a köztes régió kérdését ürügyként kéne felhasználni arra, hogy a következő tervezési időszak végére gondolva már, amikor majd arról kell beszélni, hogy mennyire voltak minőségiek, hatékonyak a programok, hogy már most olyan szabályokat és számokat fektessünk le, amelyek kvantifikálhatók, betarthatók, illetve verifikálhatók, és akár a konvergencia régiókról beszélünk, akár az új régiókról, legyen valami számítási szabály, ami alapján meg lehet mondani, hogy sikeres volt-e vagy sem a program, mert most ez a fő baj, hogy nem tudjuk igazán megmondani. Nagyon sokféle konvergencia régió van valóban, és és mindenhol mások a hiányosságok, mások az okok, hogy miért nem érték el a kitűzött eredményeket. Tehát jó lenne a pénzügyi tervezési időszakok ívében is látni azt, hogy egy régió honnan hová fejlődött, vagy sem. Tehát a minőségi, végrehajtás minőségének javítását a legjobban úgy lehetne ö, ellenőrizni, hogyha már egy tervezési időszak elején gondolunk annak a végére is, és a célok definiálására, ellenőrzésére, az okok kategorizálására, hogy külső vagy belső okok vezettek a hiányos végrehajtáshoz. Na, tehát mondom, a végrehajtás minősége is fontos téma lenne. És még egy utolsó utáni megjegyzés, amely még tovább mutat ezen. Németül azt mondjuk, hogy a modern regionális politika nem ma már nem a történelmi különbségek kiegyenlítését kell, hogy szolgálja csupán, hanem egy összeurópai közös cél elérését. És éppen ezért szükséges, hogy, hogy új, ha újra átrendezzük a támogatási struktúrát, akkor minden régiónak legyen konkrétan pénzügyi perspektívája, energiahatékonysági területen, foglalkoztatási területen, szegénység elleni küzdelem területén, a kutatási pénzek aránya tekintetében, és ehhez új struktúrákra van szükség, nem pusztán a régi különbségek kiegyenlítésére, koherens, egyidejű megközelítésre. Az az elképzelés, hogy a tagállamok a 2020-as stratégia kapcsán a jelenlegi költségvetési körülmények között autonóm módon közös európai fellépés nélkül képesek kilábalni a bajaikból, ez politikai naivitás lenne. Ezért szükséges, hogy ezek az egységes keretfeltételek végre megfogalmazódjanak, mindenki által elfogadásra kerüljenek, és előretekintve fogalmazódjanak meg. Ez az 51-es szám, ezek, ez egy idő, előzetes becslés. Ö, ö, majd az újabb, frissebb adatok alapján lehet, hogy ez módosul még. Ez az utóbbi három év adatai alapján készült számítás eredménye. Majd még kiderül, hogy mennyi lesz a végleges szám. Ez csak egy hozzávetőleges indiká- indikátor adat kívánt lenni. Lehet, hogy egy-két régióval több vagy kevesebb lesz, a nagyságrend azonban már látható. Ami még egyszer a végrehajtás minőségére vonatkozó megfontolás. A feltételesség elvét jobban végre kéne hajtani. A tagállamokban most már az a benyomásom, hogy ha a pénzeket a helyi strukturális politika céljával összekötjük, ezt általában el szokták fogadni, egy informális miniszteri tanácson néhány héttel ezelőtt a Magyar Elnökség szervezésében beszéltünk erről a magas szintű munkacsoportban, és pozitív eredményre jutottunk. Látni fogjuk majd, hogy, hogy miután tehát a tárgyalásokba bevitt inputtól is függ majd az, hogy ezek a feltételek, amelyeket majd teljesíteni kell, ezek mennyire lesznek teljesíthetőek, illetve mennyiben javítja majd az ő abszorpciós arányukat. Olyan keretfeltételekre van szükség, olyan javított feltételekre, amelyek az abszorpciós arány szempontjából elmaradó országokat segít felzárkózni, segíti a felzárkózásban, és már most látható, hogy ott, ahol a törvényi keretek jók, ott már az EU projektek elszámolásánál jó besléseket lehet hozni. A regionális költségvetési szabályok azonban nem mindenhol teszik ezt lehetővé. Például itt vannak vendégeink Szászországból, bizonyára ők is megerősítik ezt, hogy, hogy a feltételességhez kötődően olyan feltételeket is támasztanak néha, amelyek teljesíthetetlenek. Ugyanakkor környezeti elvárásokat pedig gyakran nem teljesítenek, pedig a nemzeti jogalkotás is kötelezni a régiókat. Arra és egy, az Egyesült Királyságban pedig e tekintetben megint más a helyzet. Tehát a kondicionalitás elve sem alkalmazható egyelőre egységesen. Manner kollégának mondom, mint minden regionális biztos, mint Danuta te is, e elmegyek egyszer lapföldre, és ö, szoktuk látni, hogy egyes helyeken milyen extrém körülmények között ö, gazdálkodnak, élnek emberek. Tehát biztos, hogy az ő támogatásukra is külön gondolni kell. Ami a határokon átnyúló együttműködést illeti, Oroszország vonatkozásában nagyon fontos, és ez nagyon-nagyon politikailag töltött kérdés, nem igazgatási kérdés. Tehát Oroszország kapcsán hangsúlyt kell helyezni a partnerség szóra, a, az egyenlő felek közötti tárgyalás elvére, nehogy az oroszok úgy érezzék, hogy kvázi fejlesztési támogatást nyújtunk nekik. Itt politikai kiegyensúlyozottságra, bölcsességre van szükség, pont a célok elérése érdekében, és a határokon átnyúló regionális projektek ügyét így tudjuk fenntarthatóbbá tenni, akkor, hogyha távolról geopolitikai szempontból bölcsen kezeljük a kérdést. A különböző programok struktúrája azonban megmarad, ez a különbözőség is. Ugye vannak program és vannak projekt alapú támogatások. Mi azonban ennek ellenére azon leszünk, hogy ahol lehetséges, egyszerűsítsük az eljárást és segítsük a kedvezményezettek helyzetét. Azt hiszem, sikerült minden kérdésre röviden választ adnom. Köszönöm szépen. E, még e, mindig többen szeretnének kérdezni, és nincs sok időn. Kérem, hogy mindenki nagyon tömören fogalmazzon, a biztos úr is. Sean Kelly következik, tessék. Köszönöm szépen a regionális politika kétségen kívül nagy siker volt. Nincs jobb példa a sikerére, mint a saját országom. 1973-ban csatlakoztunk az EU-hoz. 40%-a volt a GDP az átlagnak, most pedig 120%-ot tesz ki más példákat is sorolhatnék. Hosszú távon a kohéziós politika akkor lehet sikeres, hogyha minden régió fokozatosan a konvergenc, a kohéziós politikából kikerül, és versenyképessé válik felvetették azt a lehetőséget, hogy egy köztes kategória is létrejöjjön, a hosszú távú fejlesztésnek ezen az egyik megoldási lehetősége. De úgy gondolom, hogy mással is kell foglalkozni a régióknak maguknak a besorolásával. Nagyon mesterséges és önkényes ez a régiók között, nagyon nagyok az eltérések. És ő maga is említette biztos úr Londont, ugye 380%-os a GDP-je. Konstanszal és a regionális bizottság más tagjaival én is ott jártam delegáció keretében, és láttuk, hogy Darkans negyedben a dok eh, negyedben bizony eh, nem ilyen rózsás a eh, kép. Talán érdemes lenne mini régiókat képezni régiókon belül, hiszen egyes régiókon belül vannak olyan kisebb körzetek, ahol sokkal alacsonyabb a fejlettségi szint. Kérdezném a biztos urat, hogy mi a véleménye erről. Aztán a Nagyjából a GDP volt az egyetlen kritérium egy-egy régió értékelésekor, és megint csak megkérdezném, hogy ezen is radikálisan kellene ugye változtatni. Mert mondjuk egy olyan helyzetben, ahol 100 euróból ki lehet hozni, ugyanazt lehet kihozni, mint egy másik régióban 200 euróból, ugyanakkor a vásárló ereje, akkor hogy lehet azt mondani, hogy a 200 eurós régió kétszerűen gazdag, hiszen valójában ugyanarra elég a pénz, vagyis hasonló a helyzetük. Végül pedig az Egyesült Királyságban a múlt héten az egyszerűsítésről sokat beszéltünk, sok a frusztráció, az európai bürokráciát egyszerűsíteni kellene. Egyes esetekben a követelményeknek nagyon nehéz megfelelni, máskor pedig túl bonyolultak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ivánis Godmanis következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Első kérdés biztos úrhoz azzal kapcsolatos, hogy a beruházási, fejlesztési megállapodások a tagállamokkal hogyan alakulnak. Ön fenntartja az álláspontját, vagy nem? Ez nincs benne a Markus Piper jelentésben. Ön kitart a véleménye mellett, vagy nem? Első dolog volt ez tehát. Második kérdés. A bizottságnak nem az az álláspontja, hogy újra mutogassunk a vétkesekre, de elmélyítik-e a, ezt az elemzést. Vannak olyan országok, amelyek kohéziós, regionális, strukturális alapokban rengeteg pénzt vettek fel aránytalanul, és most a legmélyebb válságban vannak, az IMF-től és a bizottságtól támogatást kérnek. Én sem nevezném meg az országokat, de ön tudja, hogy miről van szó, mi a vélemény ezzel kapcsolatban. Az utolsó dolog, Marcus Paper jelentésben 97 bekezdésben szerepel, hogy a bizottságnak a felfogása sem helyes, de én egyetértek önökkel, hogy valós kézzelfogható eredményeket kérnek önök. Mi lesz a kritérium a jövőben? Nem csak pénzügyi, számviteli, meg abszorpciós aránybeli elszámoltatás, hanem valós eredmények kikényszerítése a tagállamoktól mert így lehet elkerülni, hogy megint túl sok pénzt vegyenek fel az országok, és ne használják azt fel hasznos célokra. Köszönöm. Köszönöm. Maria Teresa Sanchez Smith itt van? Igen, ott van. Tessék, Maria Teresa. Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kevés időnk maradt, de szerintem mindenképpen meg kell említeni a területi együttműködés kérdését, hiszen úgy tudom, hogy a REGI bizottság jelentése a harmadik célkitűzésről csütörtökön kerül megszavazásra, és hogyha néhány számot megemlítenénk, Nos, 200 millió európai él határon túlnyúló régióban, ez 40%-a az EU lakosságának, és röviden megemlíteném, hogy a területi együttműködésnek igenis van hozadott értéke, és nagy lehetőségek rejlenek benne versenyképesség szempontjából is. Érdekelne, hogy a bizottság gondolkodása hol tart e szükségleteket illetően, hiszen folyik a vita a területi együttműködésről. Aztán a pénzügyi perspektívákkal kapcsolatban, ugye az a javaslat született, hogy a hármas célkitűzésnek az össze összegét kettőzzük meg, erről fogunk szavazni. Az egész architektúrát ugye nem kérdőjelezzük meg, de a, jelentős, a jelentés hangsúlyozza a határon túlnyúló együttműködést a jövőben programok mentén jutatnák a pénzeket, ez is szerepel a jelentésben, ön említette a nagy transeurópai beruházási projekteket, úgy gondolom, hogy itt a régiók közötti együttműködés elkerülhetetlen, mm, különböző területeken, dimenziókban, aztán hogyan lehetne javítani, egyszerűsíteni az együttműködés megvalósítását, a DG ECT eszközről kiderült, hogy az elég hasznos lehet. A területek közötti együttműködésben a partnerség, a koordináció, egyeztetés fontos, mi lesz a helye pontosan mindennek a kohéziós politikában. Aztán a köztes régiókról sokat beszéltünk, én csak két dolgot hangsúlyoznék támogatva ezt a javaslatot. Először is a méltányosság az egyenlő elbánás alapján Eh, hangsúlyoznám, hogy minden régiót ugyanúgy kell kezelni. A regi eh, szakbizottság a PIPA jelentés megszavazásakor és az Európai Parlament és a Garrido jelentés megszavazásakor eh, támogatták ezt a megoldást, úgyhogy ezt hangsúlyoznám én is. Köszönöm. Köszönöm. A következő képviselőtársnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Megpróbálok olyan tömören fogalmazni, amilyen tömören csak tudok. a kohéziós politika jövőjéről folytatunk most vitát, többek között a pénzügyi tervezési időszakról is. Két kérdést tennék fel a perem régiókra vonatkozóan. Biztos úr említette, és fel is írtam ezt a mondatát, teljesen egyetértek vele, meg kell különböztetni a költségvetési szempontokat és a politikai célkitűzéseket, így kínálhatunk jövőt a régióknak a költségvetéstől függetlenül. Ezzel egyetértek, egy egyszerű oknál fogva időnként összemosódnak a kevésbé kedvező helyzetben lévő régiók, és a peremrégiók, ugye említettük a 174-es cikket, zavar van ezzel kapcsolatban a jelentésben is, amelyről vitát folytatunk, illetve a közös politikai jövőjéről szóló jelentésben is. A szerződésben van egy külön cikk, amely a peremrégiókkal, ultraperiferiális vagy periferikus régiókkal foglalkozik, figyelembe véve, hogy ezek a régiók hátrányosabb helyzetűek, mint a többi régió. Ha nem így lenne, akkor nem lenne erről egy külön cikk a szerződésben. Most mi a helyzet a költségvetési és politikai szempontokkal? Úgy gondolom, hogy a költségvetési szigor időszakában ö, nyilván gazdaságosan kell felhasználni ö, a, az erőforrásokat. Csak hogy ö, a szerződés ö, e cikke külön szól a peremrégiókról, mert más a helyzetük, különleges nehézségekkel szembesülnek, távolabb helyezkednek el a piacoktól, és ez igazolja a megkülönböztetett bánásmódot. A peremrégiók természetüktől fogva pozitív diszkriminációban kell, hogy részesüljenek, ugyanis hogyha nem kezeljük őket kedvezőbben, akkor az valószínűleg a szerződés megsértését jelenti, hiszen a szerződés maga mondja ki, hogy diszkriminálni kell. Aztán, ami a finanszírozást illeti, az együtt finanszírozás mértéke 75 százalék, a perem régióknál ugye derogáció van. Gondolja -e ön, biztos úr, hogy ezt a kritériumot a jelenlegi konjunktúrában nehéz lesz fenntartani? Köszönöm. An sich äh, vom Herrn Kelly úrra reagálva, tehát hogy lesz, amikor nem lesznek majd konvergenciók, ez ideálisan igennel válaszolom, hát ami célkitűzéseket illeti, hát még egyszer arra szeretnék kitérni, amit az elején is említettem, én azt gondolom, hogy majd meg kellene néznünk, ki kellene elemeznünk, hogy amikor régiók látszólag már nem változnak. Tudatosan mondom, hogy látszólag nem fejlődnek. Ne felejtjük el, hogy a versenyképességi régiók is tovább fejlődnek. Nem úgy van az egyik felzárkozik, a másik meg stagnál. Ez egy folyamat, ahol a kihívás abból áll, hogy az alulképzett, alulfejlett, alulfejlett régiók hamarabb fejlődnek, látványosabban zárkoznak fel és csatlakoznak a fejlettebb régiókhoz. Kiváltképpen a válság idején fenn az a kockázat, hogy a két régió ismét szétszakad, a két régió típus jobban eltávolodik. Azt hiszem, még nem vagyunk a folyamat végén. Ami az al régiókat illeti, a 271-jel, hát 271 régió van, és ugye nagyon fontos a szubszidiaritás elve, ezt komolyan veszem, a régiók maguk között kellene differenciáljanak, és amit már említettem, a régiókon belül lehet differenciálni, tematikusan, vagy regionálisan, vagy mindkettőt valóban fókuszálni lehetne. De ez olyan lenne, ami európai szintről kvázi gyámság alá helyeznénk a régiókat, amikor megmondjuk nekik, hogy mit kell tenni. Azt hiszem, hogy itt a politika, a regionális politika szuverén jogáról van szó, ezt világosan lehet tenni, de nem látom, hogy lehetőség van arra, hogy politikailag kívánatos lenne, úgy gondolom, sem szervezetileg, szervezési szempontból sem hiszem, hogy tovább kellene lépnünk, vagy nagyobb lépés kell tenni. Ami az egyszerűsítést illeti, állandóan hallom ezt, de kevés konkrét javaslatot kapok. Sokat mondják, de nincs javaslat. Azt mondják, hogy ne ellenőrizzünk annyit, de hát nem hiszem, hogy ez lenne az egyszerűsítésnek a lényege. Fel tudnám hívni a figyelmet itt. Azt gondolom, hogy a parlamenttel egy hullám hosszon vagyok, de kérem szépen a képviselőket, hiszen ők képviselik az adott tagállamot, kérem, kérem őket, hogy a nemzeti nyilatkozat kérdését továbbra is nagy lelkesedéssel kérem szépen, hogy kövessék ezt, vagy folytassák ezt a kérdéskört, és kövessék nyomon. Tehát tiszteltek, kérem önöket erre, hogy ne adják itt fel még a küzdelmet. De mi is megtesszük a magunkét, mert például a közbeszerzés területén is van ugye egy zöld könyv, ami az egyszerű, egyszerűsítésről szól, nagyon sok kívánság, elképzelés ö, található a zöld könyvben, amelyet megfogalmaztak a regionális önkormányzatok. Látjuk, meg meglátjuk, hogy a konzultáció végén mi lesz az eredmény. És ö, hát az is persze kérdés, hogy ezek a rendelkezések milyen gyorsan épülnek be a nemzeti jogrendbe itt is egyszerűsítése lehet számítani. Kodmánész kolléga, igen, beruházási megállapodás. Kicsit visszafogottak voltunk a, a, hogy rámutogassunk a, a bűnösökre, úgy tetszik, az én türelmemnek is azért vége van egyszer. Nos, ami az összeurópai célkidézéseket illeti, hát mindennek össze kell függnie az Európa 2020-as stratégiával. Tehát ez a, az eszát nagyon szeretjük, de hát azt gondolom, hogy jó lenne, ha számszerűsíthető célokat dolgoznánk ki. Így lehet kétségkívül valódi eredményekhez eljutni. Területi együttműködés, a Sánchez Schmidt asszony, köszönöm szépen nagyon a jelentést, ami erről készült. Aztán a kérdés, hát most a százalékos célkitűzés, nem tudom mennyire valósítható meg, ugye ez is egy kérdés. Másrésztről, ha a makroregionális együttműködés területén a dolgok legalább annyira jól működjenek, mint azt elképzeljük, akkor azt hiszem, ott is területi együttműködésről van szó. Ami végül is a szívügyünk, az az, hogy a régiókon felül együttműködjenek a régiók, és megfelelő pénzügyi eh, források és rendelkezésre álljanak, hát az ott is adott a makroregionális együttműködéshez. Összevetjük, akkor a határokon átnyúló együttműködés volumene azért jelentősen megnő a következő években. ami a felhasználást, a teljesítményt illeti, tehát amely a regionális, az európai regionális együttműködés, vagy területi együttműködésben működő régiókat illeti, erről is vannak információk. Aztán, tisztelt Neira úr, tudjuk, hogy milyen problémák vannak az egyes régiókkal. Én remélem, hogy a Szolvesz jelentésben, amelyet most dolgoznak ki a belső piacról. Remélem, hogy az autonóm területekre is ki tudunk majd terjedni ezzel. Remélem, hogy az illetékes képviselőkkel már többször megvitatok ezt a kérdést, az autonóm régió kérdését, és továbbra is mindenképpen a gazdasági struktúrák diversifikációján szeretnénk dolgozni, pontosabban nem, nem az autonóm, hanem a perem térségekben. A következő pénzügyi tervben a perem régiókkal együtt kellene majd működnünk. Aztán a belső viták zajlanak még, további témákban nem szeretném ezt vitatni. Közülünk többen úgy gondolják, hogy a társfinanszírozást egy kicsit csökkenteni kellene. Itt az ownership-et kellene megerősíteni. Az ilyen nehéz válsághelyzetekben néhány régióban, országban nehéz ezt a már mostani társfinanszírozásban az adott államra és régióra eső rész már ma is nagyon nehéz összeszedni, tehát ha csökkentenénk, a, tehát a, növelnénk az érintettek társfinanszírozási arányát, ez nyilván nehézséget okoz. A pénzügyi terven belül magasabb társfinanszírozási rátát nem tudom, hogy meg tudnánk-e határozni. Nagyon fontos lenne, hogy egy rugalmas krízisekre reagáló rendszer álljon a rendelkezésünkre, de lehetőséget kell biztosítani arra is, ha például 2017-ben történik valami, hogy akkor, akkor lehessen reagálni. Megfelelő rugalmasságot kell garantálni. Jelezni kell, hogy a regionális politikának hozzá kell járulnia méghozzá rugalmasan és spontán módon a különböző fejleményekre és jelenségekre, de az alapvető filozófia a társfinanszírozás alapján mindenképpen megőrzendő. Jan Olbricht. Pani komisarzu. <clears throat> Jan Olbrichtot halljuk. Tisztelt elnök asszony, a kohéziós politika jövője kapcsán speciális kérdések merültek föl, és különleges ez a helyzet, mert Hán úrnak sikerült megosztania az európai parlamentet, és nem a frakciók mentén, és nem is a nemzeti delegációk mentén. A régiókon belül, a pártokon belül is mindenki mindenkivel összeugrott, sok érzelmet keltett a javaslat. A költségvetés választási vonzata különösen. Tehát jó lenne, ha biztos úr most bizonyos kételjeinket eloszlatná, mert a konfliktusnak mi is most részei évé váltunk, ön történeteket mesél nekünk, de közben a többség úgy gondolja, hogy a kettes kategóriából sok régió kik esik majd, nem kap majd pénzeket, mert átkerül az másikba. Egyesek azt gondolják, hogy az egyes kategóriához tartozó régiók kapnak majd több pénzt, szóval mindenki mástól fél, és ez mind az információ hiánynak tudható be. Most itt mondja el nekünk konkrétan, hogy honnan jönnek majd a pénzek az új célokhoz mert nagyon hamar kell erről már döntenünk, és a vitát ez nagyon segíteni, mert ha nem rendelkezünk kellő információval, akkor vagy adhok szavazunk, vagy pedig ön ellenében szeretnénk tudni, hogy honnan, hová mennek majd a pénzek, mely régiók szenvednek majd, melyek nyernek az ugyan? Én egy lengyel régiót képviselek, és a köztes régiók nagyon is foglalkoztatnak minket, mert ennek konkrét hatása lesz Lengyelországra. Több pénzünk lesz, vagy kevesebb pénzünk lesz? Ezt akarja tudni mindenki. Jó lenne, ha félelmeinket legalábbis egy bizonyos irányba terelné, hogy tudnánk legalább azt, hogy mitől féljünk. Lenne egy másik kérdésem, Konstantin már utalt arra, hogy hamarosan a tagállamok majd javasolják az összköltségvetés csökkentését. Ezt már tudjuk. És ha ez a helyzet áll elő, vagyis a költségvetés egészét csökkenteni kell, és így a kohéziós politikájét is, akkor horizontális vagy vertikális csökkentéseket fognak végrehajtani. A kettes célcsoport országainál fognak csökkenteni, vagy az egyes régió, egyes célcsoport régióinál. Nagyon nem mindegy, hogy mi a stratégiájuk önöknek, és ezt igenis el lehet és el kell mondani, mert enélkül nem tudunk a költségvetésről vitázni. Mindenki vesztes lesz, vagy lesznek vesztesebbek, és lesznek még vesztesebbek. Ez mind öntől függ most ebben a pillanatban, az attól, hogy ön mit mond, tehát igenis mondania kellene most már valamit utolsó mondatába is szeretnék egy kicsit még belekötni. A jelenlegi görögországi helyzetnek nincs hatása a görögországi kohéziós politikára? Ha ekkora pénzügyi válság van, akkor nem lesz baj a görög kohéziós projektek társfinanszírozásával a görög fél részéről? Ez nagyon fontos, hogy ezt majd hogy menedzselik Görögországban, ezt a problémát, mert sok politikus már most azt mondja, hogy a kohéziós politika legnagyobb kedvezményezetjei vannak most a legnagyobb válságban. Lehet, hogy összefüggés van a kohéziós politika és a válság között? Lehet, hogy a kohéziós politika részben generálja a válságot? Ö, tegnap Brüsszelben is felmerült ez a kérdés. Joachim Celler. Köszönöm, elnök asszony. Nekem más általánosabb bajom van. Mindig azt mondjuk, hogy ezt kellene, lehetne csinálni, és mindig ideális szenáriókról beszélünk, vágyálmakról gyakorlatilag, de amikor ezeket le kell fordítani a konkrét napi politika nyelvére, akkor bajba ütközünk. Sokan említették a végrehajtás problémáját, a végrehajtási arányt, ennek a különbözőségét országonként, és az, hogy a tagállamok felelőssége lenne ez. Tavaly és idén is több delegációs úton vettem részt a bizottság nevében, és a, az igazgatási eljárások, közigazgatási eljárások problémáját mindenhol megfogalmazták a tagállamokban. Általában a régiók saját tagállamukra panaszkodnak az EU programok továbbításának módjára. Tehát ha a régióké a felelősség, akkor miért nem kaphatják a régiók közvetlenül a pénzt? Ez reálpolitikai kérdés szerintem ugyanis jelenleg a következő a helyzet. Jelenleg a bizottság és a parlament, két példát akarok elmondani, létrehozott egy határokon átmutató együttműködési programot, területi együttműködési programot. Vegyük Németországot és Lengyelországot mondjuk példaképpen. Ha ezek együtt akarnak működni ezen a pro- programon belül, és jobban hatékonyabb hálózatot akarok kiépíteni, mint ami eddig közöttük fennállt, akkor nagyon sok konkrét problémába ütköznek, például a német regionális önkormányzat összeütközésbe kerül a lengyel külügyminisztériummal. És a konvergencia régiókban is hasonló problémák merülnek föl, ott a felelős, végrehajtásért felelős cégek kerülnek konfliktusba az önkormányzatokkal, mert nem kapják meg a megígért pénzeket időben, vagy egyáltalán, és ez egyes cégeknek a fennmaradását ö, veszélyeztetheti, és aztán Európára ö, kenik, ö, vagy Európá lesz a bűnbak, részben jogosan, részben nem jogosan, tehát, ha a kohéziós politika végrehajtásáról beszélünk, és Európa nem képes saját eh, arculatát megerősíteni, akkor szerintem semmilyen javulás nem várható majd a következő időszakban, ezzel számolni kell. Tehát az, Euró- az európai az gondolat elfogadottsága is itt kérdéses ha állandóan újraírjuk a szabályokat, akkor ö, több figyelmet kéne szentelni legalább a monitoring. Köszönöm szépen, Francesca De Angelis következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, nagyon röviden fogalmazok. Két kérdésem lenne. Először is Számos kollega már ezt a kérdést felvetette. Az új úgynevezett köztes kategória létrehozásáról van szó. Már sok vitát folytattunk róla. Úgy gondolom, hogy világosan kell egy dologgal kapcsolatban fogalmaznunk nem szabad, hogy bizonytalanságban maradjunk, fontos, hogy világosan határozzuk meg ezeket a dolgokat. Egyfelől van a költségvetés politika, másfelől egy új kategóriát hozunk létre. Kérdésem, honnan jön majd a pénz? Nagyon fontos kérdés ez. Úgy gondolom, hogy egy új kategória létrehozása, a köztes kategóriájé, nem szabad, hogy azzal járjon, hogy a meglévő kategóriáktól elvesszük az erőforrásokat. Ez nagyon fontos. Tehát többlet pénzre lenne szükség. Második kérdés. Egyetértek. Több pénzre van szüksége a KKV-knek. Nekem személyesen is nagyon fontos ez kutatás, az innováció szempontjából igen fontos mindez. Kérdésem, milyen intézkedéseket fognak hozni annak érdekében, hogy a KKV-k nagyobb lendülettel vehessenek részt a kutatási és innovációs programokban? milyen intézkedésekkel könnyítik meg a finanszírozáshoz való hozzáférést a KKV-k számára, ugyanis pontosan az a nehéz a kekevék számára, hogy hozzáférjenek a finanszírozáshoz. Nagyon bonyolultak a szabályok, úgyhogy felvetődik, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni őket, hogyan lehetne a kifizetési eljárásokat gyorsítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a szót, tisztelt biztos úr! Szeretném kihasználni a lehetőséget, hiszen ön most itt van velünk, hogy felvessek egy nagyon fontos kérdést. Mint tudja, Görögország nagyon nehéz adó, válságon megy keresztül, és ez az egész euró övezetre kihat. Görögországot meg kell -e büntetni ezért, vagy pedig a fejlesztés mellett tesszük le a voksunkat a finanszírozás politikájával. Én mindenképpen a fenntartható finanszírozás mellett lennék. Görögország 22 milliárd euró értékben eh, vesz részt ebben a eh, programban, finanszírozási programban. Juncker úr, az Eurogroup eh, elnöke, a Libre Belgique-nek azt nyilatkozta tegnap, hogy Görögországnak lélegzetvételnyi időre van szüksége strukturális alapokból kellene finanszírozni a görög programokat, Eh, oly módon, hogy százszázalékos legyen az EU eh, finanszírozás, Görögországnak ne kelljen részt venni ebben. Eh, ön szerint, biztos úr, ez megvalósítható-e, anélkül, hogy más regionális politikák sérülnének? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt itt eh, a kohéziós politika jövőjéről van szó. A következő kérdést tenném fel. Először is, ami a hármas célkitűzést illeti. Célcsoport. 150 kilométerről van szó. Különböző mm, indítványok vannak, amit a parlament dolgozott ki, ahol mm, az a cél, hogy ezt a távolságot csökkentsünk. Én a Baleárokról érkeztem, és ezen paraméter nélkül nem lehet hozzáférni a támogatáshoz. Idők, vagy a köztes kategória, erről már hangzott el néhány dolog. A legutóbbi plenáris ülésen Strasbourgban a Gariga jelentésnél már erről szóltunk, és a régi bizottság azt mondta, hogy ezt a köztes kategóriát felül kellene vizsgálni, meg kellene vizsgálni, hogy valóban mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön, hogy senkit sem veszítsünk el. Aztán, ami a nagy nehézségekkel küzdő vidékeket illeti, ennek nincs köze a hegyvidéki vagy peremvidéki régiókhoz, de mégis van egy cikk a Lisboni szerződésben, ahol az szerepel, hogy ezeket a régiókat külön figyelembe kell venni a szigeteket, vagy a nagy nehézségekkel küzdő régiókat. Hogy fogják szétosztani a forrásokat? Senkit sem szabad segítség nélkül magára hagyni, most először beszélünk erről a pénzügyi tervről a 27 tagállamban, hogy nagyon különböző fejlettségű szintű államok és régiók vannak, és GDP-k vannak. Jó, senki nem szabad magára hagyni, de föl kell tenni azt a kérdést is, hogy hogy osztják szét ezeket a forrásokat, hiszen ezek vannak felső határok, nincsenek végtelen számú összegek. Nagyon sokat vitatkozunk erről, de jó lenne, ha tudnánk, hogy miről is van szó hogy fogják ezt szétosztani? Az a benyomásunk, mint hogyha már két éve vitatkoznánk erről, és igazából nem kaptunk megalapozott információkat. Ha megalapozottabbak lennének az információk, jobban tudnánk erről a kérdésről tárgyalni, és kevesebb időt veszítenénk. Minden testületben előkerül ez a téma, ugyanaz a téma, anélkül, hogy valóban lenne megfelelő információnk. Köszönöm szépen, biztos úr! Tisztelt képviselőasszony, értem a türelmetlenségét, én is ugyanilyen türelmetlen vagyok, mint ön, mert eh, végleges értékítéletünk attól fog függni, hogy mi is a költségvetés. Tehát én most számokat nem adhatok, csak azt tudom elmondani, hogy milyen koncepcióink vannak. Ilyen Olbrichra reagálnék. Most egy olyan rendszerünk van, egy olyan modell, ami arra vonatkozik, hogy hogyan osztják szét, osztjuk szét a forrásokat. Többé-kevésbé ahhoz a helyzet, hogy 51%-a a kedvezményezetekhez jut, 49%-a nettó befizetőköz. Ez az egyensúly. Van egy egyfajta egy a tíz, tehát a, a szegényebb és gazdagok a gazdagabb régiók arányában egy 10 az arányban történik a finanszírozás. Egyfajta mércét meg kell állapítani a jövőbeli struktúrák eh, szempontjából, a jövőbeli költségvetésből kiindulva. Hát ha nem mindig sikerül ezt az adott időszakra kidolgozni, hát a régiók között, a kedvezményezettek és a nettó befizetők között egyensúlyt kellene teremteni, az egyensúlyt meg kellene őrizni. Különböző helyeken kell kiigazításokat eszközölni. A régiók struktúrája is megváltozott a következő időszakban, szerintem kevesebb konvergencia régió lesz, eltolódnak a régiók a lakosság számarányában is, újak kerülnek be. Ha ezt az egész rendszert nem változtatnánk meg, akkor a források szétosztása egymástól eltávolodna. 65-35%-os arányban. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy azon gondolkozzunk el, hogy hogyan lehet konvergálni ezeket a kérdéseket, hogyan lehet az elosztási arányokat fenntartani. Ezt a célképzést szem előtt tartjuk, függetlenül az abszolút számoktól, amelyek a végén ugye majd napvilágra kerülnek. A cél az kell legyen, hogy ne legyenek extrém nyertesek, és szélsőséges vesztesek. Itt is egyfajta egyensúlyt kell megőriznünk. És ha a költségvetés ugyanakkora lesz abszolút számokban, mint a mostani, akkor lesznek olyan országok, amelyek abszolút számokban pluszban kapnak valamit, és lesznek olyan országok, amelyek kevesebbet kapnak abszolút számokban, hiszen az egyes országokban fejlődések, fejlemények vannak, Spanyolország például. Ami a régiók fejlődését illeti, Spanyolország egy igazi sikertörténet. Már csak egy régió lesz, amely konvergencia régió marad. Ennek tükröződnie kell persze a pénzügyekben. A források elosztásában, az új tagállamokban, minden főváros elhagyja a konvergencia státuszt. Tehát az alapcél egyensúlyt teremteni és megőrizni a források elosztásában, európai szinten és a régiók között. És ebből a szemszögből nagyon fontos, hogy néhány helyen javítsunk, ahol erre szükség van. Ez az intézkedés tartalmi szempontból Szerintem ezért jó a köztes régió fogalmának bevezetése. Így is hozzá lehet járulni a megfelelő finanszírozáshoz, és így ezt a felzárkózási folyamatot elő lehet segíteni. Ez az filozófia, nem adhatok számadatokat, hiszen én sem ismerem ezeket a számokat. De az alapmodellt ismertetetem, amit már amúgy is megtettem. Kérem szépen, tényleg, hogy továbbra is támogassanak. Görögország. Igen. Vannak lehívási problémák, kiváltképpen, mert a rendelkezésre álló összegek, kiváltképpen a magángazdaság részéről, jelenleg ezeket nem használják fel a bizonytalanság olyan nagy Görögországban, úgy tűnik, hogy éppen ezért van egyfajta tartózkodás, nem akarják felhasználni a pénzeket. De sajnos nem tudjuk kikerülni azt, hogy valóban leülünk minden egyes régióval, és lényegi tárgyalásokat folytatunk, és elmondjuk, hogy hogyan lehet az egyes régiókban hozzájárulni a gazdasági alapok kiterjesztéséhez közép és rövid és hosszú távon kell elgondolkozni, mert eh, nem csak a mezőgazdaság és a turizmus érintett, minden régiónak vannak egyéb ö, ágazatai, ezeket alaposan ki kell elemezni, tehát eh, ez az intelligens specializáció, a klaszterek kérdése, ez azt hiszem egy olyan téma, amely Görögország esetében is nagyon fontos, és ezt a munkát el kell végezni, nem tudjuk, amit eh, Juncker mondott. Jean-Claude Juncker, igen, helyes is, meg nem is. Tehát mindig is eh, idézőjelben a 100 vagy 90 százalékos társfinanszírozásnál óvatosan kell fogalmazni. Én óvatos vagyok. Mert én nagyon is hiszek abban, hogy magunkénak kell érezzük a projektet, ez az ownership. Tehát eh, szerintem nem szabad ezt az elvet feladni, világosan látnunk kell, hogyha a társfinanszírozás eh, arányát megnöveljük, akkor kisebb lesz a projektek száma, mert mint hogyha az ön részt megnöveljük. Görögország esetében nem tudom, hogy meg lehet emelni a társ finanszírozási arány 85%-ra, jelenleg többet nem tudunk biztosítani. A másik a kérdésemre kitértem. Szele kollégának üzenem hát az elvárásaink és a megvalósítás néha összetűzésbe kerül. Hát ugye mi megadjuk a keretet, és azt szeretnénk, hogy a többiek ezt megértve megvalósítsák. Tehát az, hogy egy az egyben megvalósul-e vagy nem, ez a politikától is függ. Hát ma megfelelő nyomást kell gyakorolnunk, hogy nagyjából megfelelő legyen a megvalósítás. Ami a határokon átnyúló együttműködést illeti, Hát én már mondtam, hogy a tagállamok nem mindig örülnek ezeknek a határokon átnyúló együttműködési formáknak. Az ön is megállapította, ez helyes, tehát azt gondolom, hogy végül is a nemzeti felelősöknek nem lehet minden felett szemet hunyni. Innováció, KKV, kutatás, nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a területet, amely egyfajta közös nevezőt jelent a, a kutatásban, a kutatás fejlesztésében, a döntésekben, hogy hogyan lehet eljutatni a kutatási forrásokat. Ugye a kiválóság, ez egy alapvető feltétel, ez nem területi alapú. Az innováció a regionális politikában nagyon is területi fogalom, amikor arról van szó, kiváltképpen KKV-knak, amikor segíteni kívánunk, technológiai, marketing, szolgáltatási teljesítményünket, adminisztratív kép- képességüket, ha javítani szeretnénk, hát erről van szó az innováció esetében, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a regionális politika részéről a jövőben is ezt az ágazatot szolgáljuk, mármint a KKV-kat, és megfelelő forrásokat biztosítsunk számukra. Trimopolos kollégával zárnám, őszintén szkeptikus vagyok. Én nem vagyok a büntetés híva, híve, súlyos alapokból remélem, hogy ez a téma nem fog valóban rendbe kerülni, mert szerintem idézőjelben csak a kemény vonalasok büntetnek, hogyha egy ország valóban konzekvensen megszegi a mm, megállapodásokat. Eddig erre nem láttam példát valóban mindenki törekszik, az ellenzék, a kormány mindenképp megpróbál megoldást találni, a, de azt, hogy egy ország fenntarthatóan, állandóan figyelmen kívül hagyta volna a bizottsági előírásokat, erre eddig nem volt példa. Remélem, hogy ez, ez egy elméleti vita marad a 150 kilométeres feltétel, ezt úgy kellene módosítani, hogy valóban lehetséges legyen az együttműködés. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, felkészülést a részvétet ebben a vitában. Biztos úr, remélem, hogy a héten találkozunk a plenáris ülésen, remélem, hogy el tud jönni, mert kiemelt vitánk lesz több jelentéssel, amely valóban arra utal, hogy felkészülünk a tárgyalási időszakra, és hadd mondjam el, hogy remélem, hogy ön mindent megtesz azért, hogy a rendelet mielőbb megszülessen. Tudom, hogy a bizottságom belül is több tényezőtől függ. Ez nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák, azonnal rátérünk a következő napi rendi pontra. To Hermann Winkler report, so Hermann Winkler jelentése következik majd. We are moving, dear colleagues, to the next point on our agenda. We have half an hour. Következő napi rendi pontunk következik. Két, fél óránk van két napi rendi pontra. Herman Winkler fog a zöld könyvről beszélni, az Európai Uniós kutatás és innováció finanszírozásról. Can we go on, please? I would like to start by giving... Próbáljuk folytatni az ülést, meg szeretném adni a szót az előadónak, a vélemény előadójának. Mellesleg hol van? Ott. Herman, parancsolj! Tisztelt elnök, köszönöm, kedves kollégák! Az előző napi rendi pont kapcsán is sok szó volt a kutatás jövőjéről, de ezt valóban nem csak az Ipari Bizottság, hanem a Regionálpolitikai Bizottság szempontjából is meg kell vizsgálni. Néhány szám következik. A kezdeti években 5% volt a kohéziós politikából erre költött ö, rész, 10 évvel ezelőtt 10%, most 25% a kohéziós politikai pénzeknek, tehát kutatásra megy. Ez 160 milliárd eurónak ö, felel meg. Ez több, amit a hetedik kutatási program valaha erre eddig töltött, e, költött. Ennek ellenére az innovációs kapacitás tekintetében óriásiak a különbségek a régiók között, és ezért a régiós szakembereknek az a feladata, hogy erről a problémáról elgondolkodjunk Volt már több egyeztetésünk, a regionális bizottságnak világos álláspontja van, amit a plenárison majd el is mondunk kedves kollégák. Az eljárással kapcsolatban annyit kell tudni, hogy egyfelől a vélemény elkészítésére nem volt nagy terjedelmi keretünk. Én magam is nyújtottam be módosítót, de ezeket gyorsan le kell tudni, és időhiányban is szenvedünk, senki nem felelős ezért, pusztán amiatt adódott ez, hogy csak holnap hatkor holnap 6 óráig lehet benyújtani a módosítókat az Ipari Bizottság időterve miatt. Tehát meg kéne próbálni követeléseinket gyorsan most összefoglalni. Az érdemi kérdéseket öt pontban foglalnám össze. Világosan leszeretném szögezni, hogy az innováció támogatás továbbra is a kohéziós politika feladata. Másodszorban ezt egy iránymutatással kell megfogalmazni. A regionál politikai szintű támogatás gyengítése elfogadhatatlan. Ezzel ellentétben úgy gondolom, hogy az innováció a régiók fő prioritása kéne, hogy legyen, ez a költségvetésükben is meg kell, hogy mutatkozzon mondja ezt a német felszólaló, és más prioritásokat is meg kell fogalmazni, ideértve a demográfiai, az energia, hatékonysági prioritásokat. Másodszorban valóban nem mindegy, hogy milyen pénzekből mit finanszírozunk a jövőben, a kutatás finanszírozás súlypontját a kiválóságra kell helyezni, ebben senki sem kételkedik, de ezt ki kell egészíteni, ezt a koncepciót más elvekkel a regionális támogatás szintjén. A regionális politika az ugyanis, amely az európai innovációs politikát tovább tudja vinni, hordozni képes azt. Az innováció minden régió számára fontos, mert valóban nagy különbségek vannak az egyes régiók innovációs kapacitásában, Ezeket ki kellene, vagy el kellene kezdeni kiegyenlíteni. Ezért feladatomnak azt látom, hogy a kettes kohéziós iránymutatás kapcsán a kereteket ki kell tágítani, a meglévőek ugyanis nem elegendőek. Hogy most a cél az-e, hogy regionális kiválósági központokat létrehozzunk, vagy általában erősítsük a helyi regionális innovációs kapacitást. Ez kérdéses. Az is egy problémás kérdés, hogy hogyan, milyen mértékben vonjunk be ebbe a vállalkozásokat. A strukturális alapok társfinanszírozására kötelezzük -e őket, van ilyen elképzelés is, vagy pedig másképp értelmezzük az innovációt. Egy biztos, hogy az innovációnak a kohéziós politika gerincét kell képeznie, hiszen a strukturális gyengeségeket, a versenyképességi hiányosságokat csak innovációval lehet megszüntetni. Harmadik elvem vagy témám, intelligens specializációra van szükség. A tervezetben önök is elolvashatják, hogy mit gondolok erről. Szerintem a technológiai fejlődést úgy lehet gazdasági növekedésbe átültetni, hogyha intelligens specializációt fogalmazunk meg, mint alapelvet. A, regionális szereplők, és főleg a vállalkozások innovációs képességét kell támogatni, ezt azonban közösségi érdekek szolgálatába állítani. Azonban nem lehet copy-paste módszerrel eljárni, a régiók nagyon különbözőek, mindenhol különböző módon kell kialakítani azt, hogy ez az átültetés hogyan a leghatékonyabb a strukturális alapok felhasználásával. Prioritásokat kell megfogalmazni, ezeket különösen a pénzhiány idején élesen kell megfogalmazni, ebben azt hiszem egyetértünk. Negyedik fő pontom az operatív programokban való megfogalmazása az intelligens specializációnak. Hogy ez megvalósulhasson, nemzetközi intelligencia klasztereket kell kiépíteni, és ezek értékteremtő hozzáadó képességét növelni, például a kézműves ipar, a turizmus, a mezőgazdaság speciális területeinek támogatásával. Azt hiszem, hogy a bizottságnak ez a kezdeményezése jó, csak az nem mindegy, hogy milyen értékelési kritériumok alapján értékeljük a helyzetet, minőségbiztosítási szempontokra lenne szükség, és fontos, hogy a különböző szintek egymással kommunikáljanak negyedik pontom következik. Ez szívügyem, a kis és középméretű vállalkozások ügye, ami őket illeti, az ő részvételük a kutatási keretprogramban enyhén szólva még bővíthető. Nagyon kevés kis cég képes arra, hogy kutatási tevékenységet végezzen, vagy az ilyen tevékenységét kibővítse. Ugyanakkor ezek a cégek innovatívak, megvan bennük a, az agyi kapacitás. Hagyományos ágazatokban, ahol közvetlen ügyfélkapcsolatban dolgoznak ezek a vállalkozások, rákényszerülnek a folyamatos innovációra, amely a régió számára is hasznosítható lenne, ha megfelelő <clears throat> könnyebb hozzáféréssel a kohéziós pénzekkel őket is bevonnák ebbe információ és tudás transferre van szükség, és ők képessé tehetők lennének a részvételre. Az új cég alapításokat is ösztönözni kéne a CFS keretből. A hálózatok, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában is segíthetne a kohéziós alap a kis és középméretű vállalkozásoknak, hogyan teremthetnek ők több nemzetközi kapcsolatot. Én éppen ezért óvnék attól, hogy a CEP-vel összevonjuk a kutatási keretprogramot. A European Enterprise Network nem az egyetlen támogatási cél és lehetőség. A kohéziós politika átvehet feladatokat, de nem szabad összekeverni a kompetenciákat. Ötödik pont, nemzetközi, régiók közötti nemzetközi kapcsolatok a kiválósági központok közötti hálózatos kapcsolat kiépítése, ez is regionális politikai feladat. FC3-as célcsoportokban a klaszterek kialakítását, az excellencia központok hálózatba állítását támogatni kell. Végül pedig a finanszírozási eszközökről és a közigazgatási eljárásokról beszélnék, úgynevezett innovatív finanszírozásra van szükség, mint például a forgó alapok eszköze, és olyan átjárhatóságra van szükség, amely a strukturális pénzek vegyes finanszírozásban való részvételét megkönnyítik, hogy a komplementer finanszírozás részvétele könnyebb legyen az egyes projektek szintjén is. Az alapokra is nagy szükség van, és szinergiára a kutatás, támogatás és a regionális politika és az alapok összehangolására. Végül pedig minden eljárás egyszerűsítés üdvözlendő, és örülök annak, hogy itt egy lépéssel előre tartunk most. A központilag támogatott hetedik kutatási és safety pénzek vonatkozásában pedig úgy gondolom, hogy szükség lenne olyan szabályokra, eljárásokra és módszerekre, amelyek a támogathatóság szabályait harmonizálják egymással, amennyire ez csak lehetséges, Ideértve az időterveket, a pályázati benyújtási eljárásokat, mindet, mindet a kedvezményezettek érdekében. Ezek voltak tehát a vélemény vonatkozó javaslataim, várom a módosító javaslataikat, remélem sikerül kompromisszumos módosítókat is találnunk, hogy a regionális bizottság a maga hozzájárulását megtehesse. Köszönöm, most pedig az árnyék előadók következnek. Maria Rigoló Perez, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Winkler úrnak, kiváló munkát végzett, és kiválóan ismertette is ezt. A legfontosabb pontokra reflektálnék. Egyetértek vele, nagyon fontos, hogy erőteljesebb legyen a koordináció a regionális politikában, közös stratégiára van szükség a kutatásban, az innovációban. Úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kell E, e koordináció a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb részvételével kell, hogy megvalósuljon a politikák kialakításakor. Fontos, hogy a politikákat úgy határozzák meg, hogy figyelembe veszik az egyes régiók specifikumait hangsúlyoznám annak fontosságát is, hogy a KKV-k részvétele jelentősebb legyen, így lehet az innovációt előmozdítani, és így lehet leginkább munkahelyeket teremteni Európában. Fontos ezt a célt követni, támogatni a KKV-kat, megkönnyíteni nekik a finanszírozáshoz való hozzáférést, elhárítani a bürokratikus akadályokat, illetve az is fontos, hogy a régiók specifikus innováció kommunikációs stratégiákat dolgozzanak ki sajátos vonásokkal. Ehhez nagyon fontos hangsúlyozni a programok és a pénzügyi keretek koordinálását. A negyedik dolog, amit mondanék, megfelelően a jelenlegi költségvetési kiigazítási helyzetnek a finanszírozás optimalizálása nagyon fontos nemzetközi, regionális és nemzeti finanszírozási eszközöket jobban össze kell hangolni a kutatás innováció terén az Európai Unió szintjén. Végül pedig ebben a dokumentumban a fenntartható fejlődésre is hivatkozunk, a lakosság jóléte, a szociális és környezetvédelmi fenntarthatóság fontosságát hangsúlyozva az energetika nem szerepel ugyan, de arra is ki kellene térni. Köszönöm szépen az előadónak kiváló munkát végzett, és néhány módosítót a frakció nevében be fogok nyújtani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ja, ja lämpimät onnittelut esittelijälle erinomaisesta Köszönöm szépen, és gratulálnék az előadónak, kiváló dokumentumot készített. Nagyon jól veszi figyelembe a dokumentum a szinergiákat a kutatás és a regionális fejlesztés között, és ezzel csak egyet tudok érteni. A jobb koordinációra van szükségünk a keretprogramok és a strukturális alapok között, ugyanakkor figyelembe kell vennünk az eltéréseket a között, hogy mit is finanszíroz a keretprogram, ugye a legmagasabb szintű kutatás, de amikor strukturális alapokról van szó, akkor finanszírozhatunk innovatív, pragmatív, pragmatikus eh, kutatást is, ami tulajdonképpen az innováció 95%-át teszi ki Európában, vagyis nagyon fontos részt jelent. Az is fontos, hogy eh, az olyan kutatást is támogassuk, amely innovációhoz vezet, és eh, olyanhoz, amely a helyi KKV-k számára jelent munkahelyeket, növekedést és jobb versenyképességet. Jobb együttműködésre van szükség a helyi cégekkel és van némi tapasztalatom, mi szerint nem a vállalkozások érdeklődése hiányzik, hanem nagyon nagy vállalásokat kérnek tőlük a kutatás irányában. A kutatási oldalnak is elkötelezettséget kell vállalnia a közös célok mentén, és ebben még van tennivalónk. Természetesen e, meg kell e, beszélnünk, hogy hogyan lehet a piaccal foglalkozni. Nem maradhatunk le az Egyesült Államoktól ennyire az innovációban. Néhány módosítót az én frakcióm is be fog nyújtani. Elnök, köszönöm, most pedig Jean-Paul beszélt a zöldek részéről. Voilà, merci. Köszönöm. Szeretnénk Winkler úr véleménytervezetét olyan szempontból gazdagítani, hogy jobban meghatározzuk a kutatás és az innováció tárgyát. ahhoz, hogy találjon az ember, jobban meg kell határozni, hogy mit is keres, és ebből a szempontból a kutatás, az innováció komor, komoly esélyt jelent a régiók fejlesztésében. A kutatás, az innováció olyan tartalom felé kell, hogy irányuljon, amely relevánsabb és pontosabban meg van határozva. Egészen konkrétan arra gondolok, hogy az általános fenntartható fejlesztési tervezés irányába, koncepciók irányába kellene elmozdítani a támogatást. Olyan eszköz lenne ez, ami szerkezetváltást tesz lehetővé a különböző tevékenységi területeken különböző szakterületeken. Szükség van erre a módosításra, az elmozdításra, és módosítót is fogunk benyújtani annak érdekében, hogy a régió szakbizottság e véleménye megfelelőbb irányban haladjon. Köszönöm. Elnök, most pedig a többi kolléga kapja meg a szót, de Francesca de Angelis először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Winkler úr eh, anyagát, eh, a kutatással, az innovációval tényleg foglalkozni kell, illetve a regionális kiválósággal is. Négy kérdésem lenne, ezek prioritást képeznek a szememben. Először is teljes koherenciára van szükség a 2020-as stratégia célkitűzései, és a kutatási innovációs célkitűzések között. Aztán nagyobb koherenciára van szükségünk a vertikális és a szektoriális programok között, illetve a keretprogram között. Egyszerűsítésre van szükség a KKV-k részére, olyan témákat kell meghatározni, amelyek nem túl részletesek, közérthetőek, aztán harmadik dolog, csökkenteni a bürokráciát, a számviteli problémát, az elektronikus eszközöket fel kell használni, negyedik dolog pedig a jó gyakorlatokat ki kell cserélni a közbeszerzés terén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Smolkova asszony. Köszönöm szépen a szót, igyekszem rövide fogni a mondanomat. A biztos úrral folytatott cserében többször hallottuk kollégáinktól is, hogy a kutatás, fejlesztés, innováció mennyire fontos a regionális fejlődés szempontjából. Egyetétek azzal, és az ötös pontra szeretnék hivatkozni. A KKV-kat és azok beépítését a kutatás fejlesztésbe támogatni kell. A KMU-knak részét kell képezniük annak a kapcsolatnak, amely a gyakorlathoz való kötődés biztosítja. Egy kérdést szeretnék feltenni, mi Akkor A kettes pontban azt mondja, hogy a prioritás az innováció régió számára, az kötelező kell legyen. Ezzel egyetértek, ez kötelező cél, amely az Európa 2020-as stratégiához kapcsolódik. 3%-át kellene a GDP-nek erre fordítani. Azt ugye ki akarjuk kényszeríteni, hogy tetszik ezt a vállalást. Köszönöm. Van Nisztelrooy kolléga. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Ez egy nagyon jó jelentés, tervezet, amelyet a kolléga készített. Egy kérdés. Néppártként nemrégiben egy meghallgatást szerveztünk, amely arról szólt, hogy mi a kapcsolat a keretprogram, a stratégiai keret és a különböző ágazatok között. Ezt a kérdést tettük fel, a kohéziós alap mit tud elérni? Hogy tudja a kutatási infrastruktúrát tovább építeni? Nem csak a kohéziós alapról van szó, hiszen a legtöbb pénz úgyis ebbe a részbe áramlik, hanem a kutatásra beszéltünk. 95%-át a régi tagállamok használják fel, és kész. Nincsen szolidaritási cél, semmi köze nincs a kohézióhoz, csak a kiválóságról van szó. És ez a jelentést jelentéstevezet helyesen és meg is fogalmazza ezt, és azt mondja, hogy valamit itt tenni kell. A cél nem nézhet ki úgy, hogy ez most eh, a Gariga jelentésben is szerep, hogy azt mondják, hogy kétszer annyi kutatás, mert eh, hát a költségvetésnek sokkal nagyobbnak kellene lennie. Ezt a 90 a 10-hez arányú százalékot nem lehet eh, vállalni Európában, a 90 a 10-hez arányt. A zöld könyv és az új kutatási keretprogramoknak szigorúbban kellene fogalmazniuk. A prioritásokat helyesen kell láttatni, megfogalmazni. És jobban oda kellene figyelni Európán belül a földrajzi egyensúlyra. És akkor tudjuk támogatni ezt a megállapítást. Alapvetően többre van szükségünk, de jobban szét is kell osztani a ezeket a forrásokat, mert a határnak en, ezen az oldalán van például egy kutatási központ, és 50 kilométerrel odébb szintén egy ugyanolyan központot építenek fel. Hát arra azért oda kellene figyelni, világosabban kellene fogalmazni itt. A hetedik kutatási keretprogramban van egy kiemelt program, az egyetlen regionális hálózat, amely ehhez kapcsolódik, ezt a két dolgot esetleg jobban össze kellene hangolni. Persze a nyolcadik eh, kutatási keretprogramra is gondolnunk kell, és nem szabad megengedni, hogy a, a regionális politikánál ezt egy elmismásolják. Ezt az intelligens specializációjánál világossá kell tenni. Két nap múlva lesz, vagy volt már egy meghallgatás, ezt a dimenziót figyelembe kell venni. Na jó, de alapvetően el tudom ezt fogadni, az itt a bizottságban is már néhány dolgot mondtam. Az egészet esetleg szigorúbban kellene megfogalmazni. Vleszek úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök ennek a dokumentumnak, meg vagyok vele elégedve, hiszen valóban helyesen koncentrál a fő problémákra. Ennél a felosztásnál két terület van, ugye az egyik a kiválósági centrumok, a nemzetközi klaszterek. Szeretnék csatlakozni Van Nistelrooy kollégához, itt koordinálni kellene a forrásokat és tevékenységeket. Másrésztről támogatni kellene a, KMU, a KKV-kat és azokat a forrásokat, amelyek a kutatás fejlesztés a tudományra fordítódnak. Ha szeretnénk ezt megvalósítani, akkor szükség van az 1-es, 2-es, 5-ös, 6-os pontot összekötni. 1-es, 5-ös, 6-ost. Tehát, ha kötelezővé tesszük ezt a célkitűzést, akkor nagyon fontos, hogy meghatározzuk ezeket a prioritásokat. Le kell egyszerűsíteni az egészet, hogy a vállalkozások valóban érdeklődést mutassanak ezen források iránt. Azt gondolom, hogy nagyon is alkalmas a, a keresztfinanszírozás kérdés, vagy nagyon is helyes, ez is szerepel ebben a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretném előre bocsájtani, hogy ezt a jelentést nagyon jónak tartom, nagyon nagy szükség volt rá, Fontos volt, hogy beszéljünk az innovációról, amely a gazdasági növekedést elősegíti. Tudjuk mindannyian, hogy a piacok kiterjesztésével lehet eredményt elérni, vagy a kutatás Ma nem beszélhetünk olyan növekedésről, amely, ki, ami amely terjeszkedésből adódhat. Az Európai Unió már maximálisan kiterjeszkedett. Tehát ami a gazdasági növekedést illeti, itt a kutatás és innováció és fejlesztés döntő fontosságú a jövő szempontjából, a politika jövő szempontjából. És nagyon fontos, hogy így módon elősegítsük a gazdasági növekedést az EU-ban. A kohézus politikában is ez kiemelt. Nagyon sok az egyenlőtlenség a régiók között. Egy új dolog az, hogy néhány régió jelenleg még mindig nem tudja pontosan, hogy konkrétan mit tehetnének. Mit kellene tenni konkrétan annak érdekében, hogy előre tudjon lépni a K plusz F adókedvezményekkel, vagy konkrét információs kampányokkal, vagy más kreatív eszközökkel lehetne előrevinni a K plusz F területét. Éppen ezért mi föl kell tegyünk azt a kérdést, hogy mi a parlament, a bizottság nem tehetne valamit annak érdekében, hogy a kormányokat motiváljuk, illetve hogy megfelelő jogalkotási keretet hozzunk létre európai szinten, hogy a magángazdaságot is ösztönözzük arra, hogy többet fektessen be a kutatásfejlesztésbe. Van egy további aspektus, amiről szintén szó esett, és azt gondolom, hogy nem szabad szem előtt éveszteni. Mit is jelent az innováció konkrétan? Hol vannak a határok? Hol határozok? Hogy határoljuk be ezt a fogalmat? Mi tartozik az innovációhoz? Költségek például? Egy pont azt hiszem, nagyon is másképpen értelmezhető, és országonként eltérően értelmezik. Éppen ezért konkrétan ezeken az aspektusokon el kellene gondolkozni, itt a parlamentben, de a bizottságban is köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy szeretne -e reagálni, Winkler úr. Köszönöm szépen, elnök, asszony, kedves kollégák. Köszönöm szépen a véleményüket, az ösztönző gondolatokat a beszélgetésből, az eszmecseréből kivettem, hogy néhány módosító fog majd készülni, és remélem, hogy a módosítókat közösen egyeztetni tudjuk, és valóban egy világos álláspontot tudunk majd kidolgozni és hozzá tudunk járulni a regionális politika oldaláról ez a kérdéshez. Két-három dologra térnék ki az idő rövidségére való tekintettel. Örülök annak, hogy ez a terület, a KKV részvétele mindenkit érdekel, mindenki érintette. A régióban is nagyon fontos szerepet játszik ez. Azt is megértettem, hogy a fenntarthatóságot jobban ki kellene emelni, és nagyon fontos az egyes pontok összekapcsolása. Így tudunk valamit elérni. Ami a 3%-ot illeti, fontos, hogy a prioritásokat egymás között egyeztessük, hiszen ez a 3%-ot, a GDP 3%-a már egy cél, de fel kell ismerjük, hogy ezeket az ambíciózus célokat akkor tudjuk elérni, ha segítjük a régiókat. Ha ez megtörténik, kötelező prioritásként fogalmazzuk meg, de nagyon fontos, hogy sok mindent megtegyünk annak a érdekében, hogy megközelítsük a 3%-ot. Itt azért segíteni is kell az érinteteket. A 2020-as stratégia ambiciózus céljait is így tudjuk elérni. Nagyon örülök a vitának, és nagyon szépen köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Egyetlen dologról kell döntenünk, a módosítók benyújtásának határideje holnap délután 6 óra, tehát hogyha e, be akarnak nyújtani a módosítót, akkor holnapig lehet ezt megtenni. Most rögtön ilyen Albrecht jelentése, illetve e, véleménye következik a pénzügyi szabályokról az éves költségvetés kapcsán. Nagyon kevés időnk van, kérem, hogy ilyen mondjál, hogyha van e, bármi észrevétele ebben a szakaszban. Igen, elnök asszony, csak szeretném ismertetni ezt a típusú véleményt. Ez egy jogalkotási rendeletről szóló jelentés, amit a Költségvetési Ellenőrző Bizottság készít. Az előadó nak olyan jelentést kell elkészítenie, amely az eredeti tervezet módosításának listáját tartalmazza a bizottság tervezete alapján. Van egy hivatalos anyagunk, ez a bizottság által készített rendelettervezet. Később a módosított, módosított változatokat, a tanács álláspontját kapjuk majd meg. Az előadó álláspontját sikerült megismernem, ugyanis részt vettem a pénzügyi szabályzással foglalkozó munkacsoport munkájában. Azt is tudom, hogy az előadó álláspontja is változik, az lenne a stratégia, hogy az eredeti szöveghez módosítók listáját készítjük, ugyanakkor az előadóval kapcsolatban kell maradnunk, és megkérnénk az előadót, hogy a mi szakbizottságunk által elfogadott módosítókat is vegye bele a jelentésébe, ugyanis ha ezt nem teszi meg, akkor a módosítókat alternatívaként lehet csak prezentálni az előadó módosítóihoz képest, és mint tudják, az a tendencia, hogy a, az illetékes szakbizottságok csak a jelentés készítőjének módosítóit fogadják el. A Regi Szakbizottság álláspontja két bekezdéssel kapcsolatos alapvetően. Az egyik bekezdés a tolerálható hiba kockázatot érinti, a számvevőszék, a Költségvetési Bizottság, Költségvetési jelenző Bizottság erről folytat most vitát, hogyan alkalmazzuk a hibaszintet, hibakockázatot, illetve a tűrés határt a hiba kockázatnál. Elég technikai vita folyik erről, és nincs még megállapodás. Ezért a tanács azt javasolt, hogy egy másik opciót alkalmazzunk, a legfontosabb, ugyanis a szabályok betartásának a tűrés határa, ebbe beletartozik a hiba tűrés határ, és ez nem csak technikai kérdés, ugyanis a hatékonyság elemzésénél, például a kohéziós politikánál felvetődik ez a kérdés, a kohéziós politikánál ugye a szemövőszéki jelentésben a kockázat szintje is szerepel, és az a kérdés, hogy milyen szintű hiba tolerálható, és mi nem. Tehát ez az a bekezdés, amivel én foglalkozom a véleményemben, ugyanakkor van, a, van egy másik bekezdés is, a pénzügyi rendelet 56. cikke, a short management kérdésében az egész bekezdést én átírnám, ugyanis egyáltalán nem volt világos az eredeti megfogalmazása, és a valós hatáskör megosztás és felelősségi köri meghatározás a bizottságok, a tagállamok között, illetve az akreditált testület hatásköreinek meghatározása is fontos. A tagállamok nevezik ki ugye ezt az akreditált testületet, aztán ma úgy hívják, hogy irányító hatóság ez az akreditált testületet, hogy egyértelmű a bizottság és a tagállam akreditált és akreditáló testületek között. Tehát ez lenne fontos, hogy ez világosan alakuljon, a legérthetőbben alakítsuk ezt ki. Így lehet hasznos mindez a kohéziós politika végrehajtásakor. Aztán folyik a vita a dászokról, és két összetevője van ennek. Egyfelől az irányítási nyilatkozat, amit az akreditált testület vagy irányító testület készít elő, Um, van egy nemzeti uh, nyilatkozat is, nemzeti DASZ, ami uh, egyfajta ellentmondásos helyzetet jelent uh, több tagállam esetében. Nem is foglalkoztam annyira ennél az oknál fogva a nemzeti nyilatkozatokkal, a jelentéstevő asszony saját jelentésében a jövőbeni lehetséges változtatásokra összpontosít, nem a jelenlegi változásokra. Az én véleményemből hiányzik, nem említettem meg a hibatűrés, vagy hibakockázati tűrés határt, a bizottság ugyanis nem javasolja, hogy legyen ilyen, az előadó viszont igen, a tanács sem javasolja. Az előadó kétszázalékos tolerálható hiba szinttel dolgozik. A regi szakbizottság részéről az a véleményem, hogy mi nem határozhatunk meg ilyen eszközöket. A számvevőszék ugyanis nagyon szigorú, nagyon bonyolultak ezek a mérések, mutatók a kohéziós politikában. Hogyha mi bevezetjük a százalékot a tolerálható hiba szintre, akkor az a kérdés, hogy milyen szankciókkal számol a parlament a jövőben. Hogyha több mint két százalék lesz ez, akkor nem adjuk meg a mentesítést az Európai Bizottságnak Van, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem lehet majd a mentesítést megadni, annyira bonyolultak ezek a feladatok. Szóval a véleményem szerint ilyen számokat ne tartalmazzon a véleményünk semmiképpen. A Regi Szakbizottság számos módosítót nyújtott be, egyeseket probléma nélkül el tudtam fogadni. Javasolt támogattam egyes bekezdések teljes átírását, ezért némi félreértés adódhatott. Két kompromisszumos módosítót azért sikerült készíteni, szerintem nagyjából egyetértünk a tartalmukat illetően, és hogyha ma megszavazzuk a véleményünket, akkor figyelembe veszi majd az előadó, be tudja építeni a saját szövegében módosítónkat, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban eh, módosítóként fognak róla szavazni, mert ugye a véleményekkel nem vagyok túl optimist, hogy a véleményekkel mennyi eredményt lehet elérni. Ha egyetértünk, akkor beépítik az alapjelentésbe. Most jönnek az árnyékelőadók, Geljer úr a szocialistáktól. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Olbricht kolléga, először is köszönöm az elvégzett munkát, az vélemény megírását. Jó sok módosítóm lesz Olbricht úr javaslataihoz. Nem azért, mert nem bíznék az ő megközelítésében általában, hanem azért, mert én a szociál, szociáldemokraták demokraták költségvetési ellenőrzési koordinátora vagyok, és bizonyos kérdésekben nem adhatok föl bizonyos elveket, amelyeket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság alkalmaz. Ezt előre bocsátanám, ezért mondom, hogy ö, miért lesz sok módosítom. Vissza kell mennem ugyanis a saját bizottságomba, és főleg az ő nevükben, és nem mint szocialista demokrata mondom ezeket és látok másképp dolgokat. Az egyik ok az, hogy a tűrhető hiba kockázat fogalma eleve egy szörnyedelem. Az euroszkeptikusok alá adja a lovat, jogosan, mert ez úgy működik, hogy azt mondjuk a népnek, hogy íme az Európai Parlament nem képes, nem hajlandó a regionális bizottságban ezeket a hibákat ö, csökkenteni, feladták ezt a harcot, mondják ránk, és a költségvetési gázos ügyeket, amelyeket évente megállapítunk, ö, hagyják úgy, ahogy vannak. Ez elfogadhatatlan, túlzó és téves. A Achilles sarka tulajdonképpen a regionális politika az európai politikáknak. Itt a legmagasabb valóban a hiba arány, és itt támadható legjobban az EU, és a szakemberek, akik azonban körünkben ülnek, tudják, hogy a hibák nagy részét a tagállamokban követik el. Ez részben a szabályok komplexitásával függ össze, részben pedig azzal, és a saját hazám sem kivétel, hogy a tagállamokban az európai pénzekkel való bánásmód, hát mondjuk kevésbé körültekintő, mint a saját pénzekkel való. Tehát eleve vannak kockázatok. Aztán az európai költségvetés tükrében, pontosabban az európai számvevő szék jelentése tükrében látjuk, hogy van egy határ, ahol az ellenőrzés költsége már magasabb, mint a hiba által generált pénzhiány. Tehát világos, hogy lehet ezt is kritizálni, hogy ez nem tiszta ügy. A bizottság rá harapott erre a gondolatra, és egyre bonyolultabb, egyre kimerítőbb munkaanyagokat írt, amelyekből az derül ki, hogy az ellenőrzés költsége és az ellenőrzés hatása, eredménye közötti viszonyt most már háromféleképpen mutatták ki, és mind a három mást mutat. Olbricht úr a kétszázalékról beszélt. Ez az európai számvevőszék határértéke. ők is abból indulnak ki, hogy az ember ö, téved, mindig tévedhet, és ezt kétszázalékosra becsülik meg, ami még tisztességes lehet ez ugye száz esetből kettőben meg hibát, ezeket engedik át ők zöld lámpával. Az el, vagy tűrhető hiba kockázat, amit a bizottság megalkotott, mint számítási alapot, ennél azonban többet megenged, és nem nyerünk semmit azzal, hogyha a bizottságot követjük ebben a koncepcióban, mert az Európai Számvőszék nem fogja a végtelenségig elfogadni ezt a helyzetet. A számvevőszék éves jelentéseiben ugye mindig leszögezi, hogy a hiba százalék túl van, a megengedhetőn erre a bizottság azt válaszolja, hogy a saját számításaik szerint ez nincs így. Tulajdonképpen most már nálunk van a labda, régóta, hogy a bizottságnak vagy a számvevőszéknek hiszünk, vagy melyiket alkalmazzuk, ezt a bizottsági tűrhető hiba kockázati ö, számot, mutatót, vagy pedig a számvevőszékit. Tehát jó lenne most már, hogy miközben tudjuk, hogy az emberek valóban tévednek és tévedhetnek, ezzel együtt a hibákat nem szabad eltűrni, tehát amennyire lehetséges, hibátlan költségvetési végrehajtást szeretnénk, és ezért azt javasoljuk, hogy ezt az egész kockázatos dit tegyük félre, és szögezzük le, hogy a statisztikai hiba valószínűség az a mutató, amelyre leginkább támaszkodni lehetne. Ez tehát az én ö, megközelítésem, és nem véletlenül mondom ezt, mint költségvetési ellenőrző ebből a szempontból, vizsgálom az ügyet, ebben térünk el, tehát Olbricht kollégával egymástól. A második a nemzeti menedzsment nyilatkozatok kérdése. Ez a frakciók közötti vitának is a legfontosabb sarakköve a költségvetési rendelet kapcsán. Ez a tagállami menedzsment nyilatkozat akkor ér valamit, hogyha a politikailag releváns hatalomgyakorló, illetve a nemzeti számvevőszék ellenjegyzi azt. Nem azért, mint hogyha többlet ellenőrzést akarnánk, és hogy mintha ez kiváltathatná a többi szinten végrehajtandó ellenőrzéseket. A strukturális alapok végrehajtása tagállami szinten nagyon sok helyen ellenőrzendő, és minden kijelentés nyilatkozatot ellenőrizni kell eleve a nemzeti számvevőszékeknek, ezeknek már van is erre vonatkozó politikai eszközük, és továbbra is hagyatkozhatunk a bizottsági, e, illetve lemondhatunk, éppen ezért lemondhatunk a bizottsági ellenőrzések egy részéről emiatt. Ez nagy könnyebbség lenne, ezzel nem azt mondom, hogy, azt mond, hogy egy középszintű minisztériumi embernek mindent el kell hinni egy tagállamban, hanem azt, hogy bizonyos szintű garancia elég kellene, hogy legyen. Ezt még Gressle asszony is osztja, ezt a véleményt. Vitatárgyat képezi, hogy a miniszteri szint legyen -e ez a végleges fórum, ahol, amelynek hinni kell, hinni lehet, de amit ebben az ügyben leírtam, azt a többség támogatja, és köszönöm is ezt. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a frakcióm nevében. Albrecht úr eh, kiváló munkát végzett, és teljesen elégedettek vagyunk a javaslataival. Csak két kérdést szeretnék felvetni amelyek a frakciónk érdeklődését felkeltették. Először is az akreditáló testület kérdését. Hogyan változik ettől az irányítás, illetve adminisztratív teher? Nem hiszem, hogy növelni akarnánk a tagállamokra háruló adminisztratív terhet. A módosítók azt mutatják, hogy egyértelmű ellenőrzési feladatai lesznek ennek a testületnek, hiszen a számvitel auditálását, átvilágítási ellenőrzési munkáját növelni fogja. Fényországban egyértelmű, hogy többlet ellenőrzésekre és átvilágításokra lesz szükség. Egy másik kérdés, mivel ebben a rendeletben nagyon alaposan, mérehatóan szabályozunk egyes politikai szektorokat, nem teszi el mindezt túlságosan nagyjá és nehézkessé a szabályozást a jövőben? elnök. Bárki más kéri a szót, hogyha nem, akkor Jánnak visszaadom a válaszadásra. Köszönöm szépen, köszönöm az észrevételeket, és szeretnék pontosítani egy aspektust. Természetesen teljesen egyetértek a, a nemzeti DASZ nyilatkozatokat valakinek minisztériumi szinten alá kell írnia. Ez egyértelmű. A kérdés viszont az, hogy a tagállam jóvá hagyja-e a nemzeti DASZ-t. Ez a problémás. Ami viszont a, az irányítási nyilatkozatot illeti, az a javaslat, hogy ezt a nyilatkozatot az akreditált testülethez kössük, ma, ma ezeket irányító hatóságnak nevezik. Tájékoztatnám ezzel a liberális kollégát is. Nem tó, többi adminisztrációt akarunk ezzel, hiszen eh, ma eh, ma is vannak irányító testületek, adott esetben több programot is irányíthat egy testület, csak hogy ma az akreditálást a bizottság végzi, és elég bonyolult ez. Az újdonság az lenne, hogy az akreditálás nemzeti szinten egy akreditáló testület beiktatásával végeznék, de ugyanúgy fennmaradnának az irányító testületek vagy hatóságok, mint ma. A kérdés az, hogy az akreditáló testület lehet-e valamilyen új ö, intézmény. Úgy gondolom, hogy nem. Ö, a meglévő, nemzeti szinten meglévő intézmények valamelyikét kell erre felhatalmazni. Tehát a tagállamok egyik ilyen akreditáló hatósága lesz felelős az akreditált testület jó működésért, úgyhogy nem hiszem, hogy többlet bürokráciát eredményezne ez a tagállam szintjén zajlik mindez, másfelől pedig az akreditált testületek által készített irányítási nyilatkozat kapcsán az a kérdés vetődik fel, hogy ez az egész változtatás, a mentesítés lerövidíti -e? Nem hiszem, talán egy hónappal, de sajnos a mentesítést képtelenség a tárgy évet követő évben lebonyolítani. Most például nem a tavalyi mentesítéseket végezzük, és a változtatásokkal sem sikerül ezt megvalósítani, éves jelentés, számvevőszék, stb. stb. Úgyhogy a tagállamokon belül tudunk így egyszerűsíteni, illetve egyértelmű lesz a felelősség megosztás akreditáló és akreditált testület között, ugyanakkor a nemzeti nyilatkozatra vonatkozó döntés ettől nem szűnik meg, a minisztérium, a kormány alá kell, hogy írja a nyilatkozatot, csak hogy ez nem ugyanaz a nyilatkozat, mint az irányítási nyilatkozat, amit az akreditált testület készít, és valószínűleg lesz ugye egy nemzeti nyilatkozat, amit a kormány szinten fogadnak el, de erről még nem született meg a döntés. Elnök, köszönöm, Emlékeztetnék, hogy ma délután eh, szavazunk erről a jelentésről, ezzel lezárom az ülést, és eh, kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak benne a teremben, és mindenki más minél hamarabb hagyja el a termet. Nagyon nagy a csúszás. <laughs>